Morgen, liebe Kollegen! Jó reggelt kívánok, kollégák! Üdvözlöm Önöket a mai Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülésén. Elkezdjük az idei mentesítési eljárást, és a bizottsággal kezdjük a témát. A tegnapi ülésünk napirendjét folytatjuk, ez a hetedik napirendi pont. Általános költségvetés, hármas fejezet bizottság. Jens Geyer a téma előadója, és Balomon pedig Andor László biztos urat üdvözlöm. Tisztelettel köszöntöm Ön biztos úr bizottságunkban. Lesz majd Önhöz néhány kérdésünk, sőt előzetes kérdésünk is volt, amit megkapott, és köszönjük, hogy vállalta, hogy ezekre most választad ezek fontos kérdésekre vonatkoznak, amelyek ön számára nekünk is fontosak, és anélkül, hogy ezt az előadót meg akarnám előzni a következtetésekben, biztos, hogy sok ö, ö, pozitívumról tudunk most beszélni, tehát egyes kiadási tételeket jól sikerült felhasználni. De persze biztos vannak problémás kérdések, amelyeket majd a kollégák felvetnek. Először azonban Jens Gájernek az előadónak adom meg a szót. Parancsolj Jens. Köszönöm, Michel. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Andor biztos úr, tisztelt kollégák. Nem tudom, hogy mindenki nevében szólok-e, de azt hiszem, jó lenne általában, hogyha ugyanolyan hibarány érvényesülne az egész költségvetésben, mint a szociális foglalkoztatási területen, ez a 2,2 százalék, ez jó, és a múltbeli trend is azt mutatja, hogy ez szerencsére nem változik, stabilan alacsony, és A foglalkoztatáspolitikai főigazgatóságot sokan idézik példaképpen más főigazgatóságok számára, hogyha azt akarják bemutatni, hogy hogyan is lehetne a programokat irányítani és ellenőrizni, végrehajtani. Az én elemzésem, következtetése az, hogy ezen a területen végre eredményekről számolhatunk be. Nem akarok én kapásból kérdéseket föltenni a biztos úrnak. Egy dolgot mondanék csak talán el. Látható az, hogy az európai költségvetés egy másik területén sem érvényes az, ami itt, miközben persze örülünk ennek az alacsony ö, hiba aránynak, de sajnos ezen a területen legjellemzőbb az úgynevezett gold plating, vagyis a tagállami túlzott szabályozás, amikor hozzáadnak az egyszerű európai szabályokhoz egy csomó fölöslegeset, és túlbonyolítják az európai pénzek felhasználását, és aztán ebből aztán mégiscsak adódnak hibák, amelyek ugyan a tagállami szabályok megsértéséből adódnak, és ott minősülnek hibának, a mi statisztikánkban nem jelennek meg közvetlenül, de azért mégiscsak, mert európai pénzekről van szó. Ha sikerülnek, kollégák, és tegnap erről már Gegenkin biztos asszonynal egyeztettünk, és ő, ő biztatott minket, hogy a helyzet javulóban van ilyen tekintetben, hogy a gold platinget a, a tagállamok ö, ö, ne alkalmazzák, akkor, ha ezen a területen is ez sikerülne, akkor itt még alacsonyabb hiba arányjal számolhatnánk, és ráadásul könnyebb lenne az európai pénzek felhasználása is, tehát ez a kedvezményezetnek is jót tenne. Nem hiszem, hogy az az arany középút, hogy hogy feltétel nélkül adjuk meg a, a, a, a mentesítési nyilatkozatot, a DAST, de itt szinte ezt is megtehetjük. Most megadom a számvevőszék képviselőjének a szót. Fobiu Ispír úrnak. Ovidiu Ispirónak. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt parlamenti képviselők, Andor biztos úr, hölgyeim és uraim! Ma a, a DASZ ellenőrzés eredményéről szeretnék beszámolni a foglalkoztatási és szociális területen, ahogy azt a 2011-es éves jelentés hatodik fejezete tartalmazza. Az összes köztes és végső kifejezetés ebben az évben 10,39 milliárd euró volt, és ennek 97%-a az Európai Szociális Alapból származott, és ezeket a pénzeket a bizottság és a tagállamok közösen kezelik. Fontos tény ez év auditja tekintetében, hogy ez volt az első olyan év, amikor speciális audit vizsgálatot hajtottunk végre, 180 tranzakció teljes körű vizsgálatával. A szociális alapból származó kiadásokat korábban a kohéziós kiadások és az RDF közlekedés és energiaügyi tranzakcióval közösen kezelték, de úgy érezték a számvevőszéki szakemberek, hogy ennek a területnek eléggé különböző ahhoz a profilja, hogy külön elemzést szálljanak neki, és ennek az eredménye ez. Tehát az idei évi jelentés egy olyan helyzetet mutat be, amely először külön mutatja ki tehát a szociális alapból folyt kiadások ügyét, és valós számokat, konkrét számokat mutat. A képzésbe, a különböző egyéb tevékenységekbe fektetett pénzek, illetve a kis promóterek és a projektek ö, pénzét nehéz áttekinteni, mert nagyon sok apró projektről kell számot adni, és a meglévő ellenőrzési rendszer most már olyan azonban, hogy garantálhatja elvileg azt, hogy a tagállamok hiba nélkül végrehajtsák a rendszert. Mondom, 180 köztes és végső kifizetést vizsgáltunk meg teljes körűen, és a 2007-2013-as időszakra vonatkozóan ö, is ebből következtetéseket fogunk levonni, ö, és a DG Employment főigazgatóság tevékenységéről szóló jelentésbe is belefoglaljuk ezeket. A számbevőszék úgy találta, hogy 40%-a a mintaként használt tranzakcióknak volt valamennyire hibás, de ez a populációra vetítve ez 2,2%-ot ad ki, és e, az alsó határa a hiba sávnak 1% volt, a felső sáv, a sáv felső határa pedig 3,4%. A foglalkoztatás szociális terület külön vizsgálatakor nagyon sok korábbi tapasztalatot vettünk figyelembe. Kifejezetten kerestük azokat a típusú hibákat, amelyek az ilyen típusú tranzakcióra jellemzőek lehetnek. 13%-ában a mintának láttuk azt, hogy nem visszaigényelhető költségeket igényeltek vissza. Ez ebből 3% azonban egyszerűen számítási hiba volt. 40 tranzakció a 42-ből teljesen megfelelt a követelményeknek, és 23 esetben kellett csak azt megalapítanunk a 180-ból, hogy súlyos hibát követtek el. Pozitív tehát a trend, és javul a hiba, arány, hiba arány, és most, hogy külön vizsgálattárgyát képezi a foglalkoztatás terület, ez ezentúl még pontosabban vizsgálható lesz, és a jogszerűség és szabályossága a tranzakcióknak most már semmilyen módon nem kerülheti el a számvevők figyelmét, és ez a tagállamok számára is fontos információkat szolgáltathat. Aggasztó azonban az, hogy a tagállami hatóságoknak korábban is megvolt az az információ, amely alapján ennél sokkal jobb elszámolásokat is benyújthattak volna, hiszen 76%-ában a tranzakcióknak azért volt valamilyen, még ha csak apró hiba. Az auditáló hatóságok és a rendszer hatékonyságáról szólva, a számvevőszék megvizsgálta azt is, hogy a nemzeti hatóságok Lettországban és Szicíliában hogyan felelnek meg a saját szabályoknak, illetve a fő európai szabályoknak, és mennyire hatékonyan hajtják, hajták végre a programokat. A lettországi az hatékonynak minősült, a szicíliai kevésbé hatékonynak, és Kiderült persze, hogy a vizsgálati módszerekben is van probléma, mert nem mindig működik az extrapolációja a hibáknak. Tehát az tagállamok által jelentett arány nem volt mindig megbízható, még a bizottság véleménye szerint sem, és szerintünk sem. Tehát a tagállami ellenőrzést javítani kell, és erre a bizottság felhívta a tagállamok figyelmét. Javaslataink. A számvevőszék elismeri az eredményeket, amelyeket a bizottság elért, azáltal, hogy egyszerűsítette a finanszírozási szabályokat, és a komplex igazgatási eljárások helyett az eredményekre koncentrál, ugyanakkor hangsúlyozni, hangsúlyozni próbálta a menedzsment típusú ellenőrzés fontosságát. Ugyanakkor még bőven van javítani való, mint ahogy az előbb elmondtam, a nemzeti saját ellenőrzési rendszerekben, és sok az úgynevezett materiális hiba. A számbevőszék felkéri a bizottságot arra, hogy folytassa eddigi erőfeszítéseit, és azt javasolja konkrétan, hogy a szociális alap kedvezményezetekre vonatkozó követelményeit még szorosabban hajtsa be, illetve további egyszerűsítéssel segítse a hibák elkerülését. Emlékezteti a tagállamokat, hogy az ő felelősségük a korrekt elszámolás és a szabályszerű ellenőrzés, tehát az úgynevezett első szintű ellenőrzéseket erősíteni kell. Ösztönözzük a nemzeti hatóságokat, hogy javítsák a saját ellenőrzési mechanizmusaikat, ne féljenek felfüggeszteni a kifizetést, még mielőtt a bizottság elé kerülnének a problémás ügyek. Adjanak további útmutatást a saját ellenőrző hatóságaiknak a tekintetben, hogy mennyire pontosak az eljárások, és további egyszerűsítéseket javasol a költségelszámolásban a tagállamoknak. Köszönöm szépen! Mi is köszönjük Iszpir úrnak a számvevőszék részéről. Most pedig a biztos urat, Andor urat kérem, hogy tartsa meg bevezetőjét a mi írásos kérdőívünk alapján. Örülnénk, hogyha ö, hallhatnánk a válaszokat az általunk föltett kérdésekre, és utána pedig még lehet majd nyilván a vitában pontosítani a kérdéseket, válaszokat is. Üdvözlőjük még egyszer, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr! tisztelt képviselők és tisztelt számvevőszék! Nagy öröm számomra, hogy a költségvetési mentesítési eljárásban a 2011. évre vonatkozóan megszólalhatok. És valóban új fejezet nyílt a foglalkoztatási és szociális témákban, hiszen az európai projekt központi eleméről van szó. A jelenlegi válsággal szorosan összefüggő terület ez. Ebben a kritikus időszakban és a költségvetési tárgyalások tükrében két dolog feltétlenül kiemelendő. Az egyik nyilván az, hogy a költségvetést hatékonyan költsük el. A 2011-es év megmutatta, hogy lehet fejlődni a korábbi évekhez képest. Ezek az eredmények jelentősek, főleg azért, mert az eredményeket úgy értük el, hogy 40%-kal nőtt a 2010-hez képest a kifizetések volumene. Véleményem szerint három elemre külön érdemes odafigyelni, hogy mi tette lehetővé ezeket az eredményeket. Az első ilyen elem az, hogy a főigazgatóság a kifizetések felfüggesztését, megszakítását elkezdte komolyabban alkalmazni. Egyszerű dologról van szó. Ha alapvető gondokat fedezünk fel, azonnal megszűnik a kifizetés. Komoly jogi háttérfejlesztést végeztünk, és sokkal gyorsabban tudjuk elcsípni a problémákat, mint ez korábban volt de az ilyen típusú éberség önmagában még nem lenne elegendő. A problémák megoldásához proaktív hozzáállásra van szükség, szoros együttműködésre a bizottság és tagállamok között. Úgy érzem, hogy az pozitív eredmények a végrehajtásban, és a a végrehajtás javult, az, a, a hibák csökkentek, és ez ennek köszönhető. A tagállamokat ösztönözni szeretnénk, és eddig is ösztönöztük, hogy teljesen aknázzák ki a jogszabályokban adódóból adódó lehetőségeket, és látható eredményt hozott az e- egyszerűsítés, bár még nem vagyunk teljesen elégedettek. Az eredmények azt mutatják, hogy azért van még hova fejlődni, mert még ez alá is szorítható lenne a hiba arány, hogyha az úgynevezett simplified cost option jobban élnénk, a tagállamok jobban élnének, mert tényleg fölösleges administratív terheket rónak gyakran a tagállamok a kedvezményezettek nyakába. Tehát további erőfeszítéseket fogunk végrehajtani a számvevőszék ajánlásainak megfelelően. A főigazgatóságunkra vonatkozó éves beszámolóban és leszögezzük, hogy a 2% fölötti hiba aránya szemben nem fogunk toleranciát mutatni, ugyanis szükséges és lehetséges további korrekciók végrehajtása. Ezek az elemek fontosak és jók, de a számvevőszéki beszámoló is rámutat arra, hogy van még hova fejlődni, ahogy már mondtam. Konkrét példát is adnék erre, ahol ugyan már elkezdtük a fellépést a 2011-es DAS vonatkozásában. Itt az ideje, hogy felismerjük, hogy a komplexitás tényleg főleg gyakran nemzeti tagállami szinten jelentkezik, és minél egyszerűbbek a tagállami szabályok, annál kisebb a hiba. 86% a hibáknak tagállami szabály megsértéséből adódott. Tehát a Simplified Cost Option bevezetésére próbáljuk rávenni a tagállamokat arra, hogy éljenek ennek a lehetőségével, nekik se jó, ha túl bonyolult az eljárás. A második dolog, amire fel szeretném hívni a figyelmet, ahogy a számvevők is megtette, hogy 76%-ában a szociális alapból elköltött pénzek kapcsán adódó hibáknak legalábbis részben a, az ellenőrzés előtt is már látható lett volna. Kárdára elnökkel egyetértek, hogy a nemzeti hatóságoknak aktívabban kellene részt venniük az EU pénzek költésének ellenőrzésében a számvevőszék idei jelentés, vagy előző jelentésehez képest már sok ajánlást megvalósítottunk. Valamennyi ö, tagállami hatóságnak levelet írtunk, amelyben rámutattunk a konkrét lehetőségekre, és kértük őket a fellépésre. Folytatjuk ezt a tevékenységet, szemináriumokat, továbbképzéseket tartunk, és közvetlen gyakorlati úgynevezett technikai segítségnyújtást is adunk a tagállamoknak, és tájékoztatjuk a tagállamokat célzott képzéseken, 2012-ben is így volt ez, sőt, még idén még három is lesz a tagállamokban ilyen képzés, arról, hogy mi, mit tehetnének. Tematikus audit és kockázat alapú audit az, amit tőlük várunk. Tehát történt előrelépés az elmúlt években, de a tagállamokkal még szorosabbra kell fűzni a kapcsolatunkat annak érdekében, hogy a közösségi kiadások a mi területünkön még hatékonyabban működjenek. Elnök úr, a, van egy úgynevezett első védelmi pajzs, valóban ugye a nem elszámolható költségek elszámolása egyértelműen tagállamokban felfedezendő hiba, amit három oldalú számvevőszéki, a tagállami számvevőszékek számára rendezett üléseken próbálunk hangsúlyozni, a tagállamok és a tagállami ellenőrző hatóságok felelősségét tehát. De ez persze az ilyen háromoldalú ülések úgynevezett hát nevelő célzattal is, nevelő célzattal is működnek, mert a bevált gyakorlatok megosztását lehetővé teszik, ezt a gyakorlatot a jövőben is fenn tartani, mert bevált számunkra. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, ezek az eredmények szerintem folytatódni fognak, a DASZ pozitív és pozitív is marad majd, és az önök és a számvevőszék ajánlásait is ö, érdemben megfogadjuk majd a 2011-es, 2012-es évek során is, és a pénzügyi keretről szóló tárgyalások során, a 2014-20-as keretről szóló tárgyalások során is tekintettel leszünk ezekre. Európa egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, ezeknek nagy része pénzügyi jellegű, tehát a felelős és hatékony pénzköltés mindannyiunknak érdeke, és az figyelem fókuszában marad. Köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, biztos úr. Most megnyitom a vitát a szakbizottságban. Ki szeretne hozzászólni? A jelentéstevőnek adom meg a szót először. Kájer úr. Köszönöm szépen. Hogyha megnézem a foglalkoztatási politikában a helyzetet általánosságban, akkor arra az eredményre jutok, hogyha a tagállamok megfelelően elvégeznék a házi feladatukat, akkor egyértelműen a 2% alá tudnánk csökkenteni a problémákat. A hibáknak több mint a négyötöde ezen a területen olyan hibák, olyan hiba, amelyek a nemzeti szabályok nem megfelelő alkalmazásából adódnak, és a hibáknak nagy része, több mint a fele, ahogy már Andor úr is mondta, már az első fronton megszüntethető lett volna, tehát a nemzeti ellenőrzési első szintű ellenőrzésen már fel lehetett volna ö, ismerni ezeket. Nem igazán tudunk ö, olyan javaslatokat tenni, amelyeket önhöz címeznénk, hogy hogyan lehetne javítani a helyzetet. A tagállamoknak kellene ezeket a javaslatokat címeznünk. Az, önök, az ön véleménye szerint hogyan lehet ezt elérni? Melyen, miből lehet kiindulni? A programokat meg lehet szakítani, ugye, hogyha az ellenőrzés nem, tehát hogyha hibákat vet fel, ez már eleve ösztönző arra, hogy csökkentsék a hibákat, mert hogyha megszűnik a program, vagy felfüggesztik a programot, akkor nincs pénz. De mit lehet tenni annak érdekében, hogy a, hogy a tagállamokat meggyőzzük? Az a tapasztalatunk, hogy szívesen beszélnek ezekről a dolgokról, ezekről a szabályokról, de nem igazán szívesen alkalmazzák saját maguk ezeket. Az én hazámban az a ö, hozzáállás, hogy úgyis a mi pénzünkről van szó, azt csinálunk, amit akarunk, és a bizottságot nem hagyjuk belebeszélni a dolgainkba. Egyértelmű e, eszköz van a kezünkben arra, hogy a tagállamokat kényszerítsük. Az ön véleménye szerint mi lenne a megfelelő az első e, szintű ellenőrzési e, feladatokon túl, a, a, a meggyőzésen kívül mit lehetne még tenni? Persze ez nagyon dicséretes, hogy, hogy, hogy igyekeznek meg, igyekez, igyekszünk meggyőzni a tagállamokat, de a benyomásom az, hogy a, a, a szigorúbb intézkedések egyértelműbb eredményre vezethetnek, de hát nincs igazán elég színes fantáziám, vagy gazdag fantáziám ahhoz, hogy ilyenekre gondoljak. Kérdezem a biztos urat, hogy szeretne azonnal válaszolni erre a fontos kérdésre. Sajnos nem halljuk a biztos urat. Um. De úgy tűnik válaszolt, tisztelt, válaszolt, tisztelt elnök úr, tisztelt Gájer úr. Ezek a kérdések, amelyeket ön felvetett, nagyon is releváns kérdések. Az Európai Bizottság szolgálatai és a tagállamok közötti a tagállami hatóságok közötti e, együttműködést javítani kell, illetve, és ez majd javíthatja a az átfogó képet. Ahogy már említettem, a hibáknak nagy része a nemzeti szabályokból adódik, és ezeket el lehetett volna kerülni más megközelítéssel. Hogyha a tagállamok szigorúbb végrehajtást vála- vagy ellenőrzést választanak. Azonban a jó eredmények attól is függenek, illetve mind a két féltől függenek, és Az elmúlt években választott megközelítést kell folytatni, és nem kell új és szigorúbb intézkedéseket bevezetni véleményem szerint. Azt tartom fontosnak, hogy adjunk időt a végrehajtásra, ami a megszüntetéseket, a felfüggesztés, illetve megszüntetés intézkedések alkalmazását illeti, ezeknek időt kell adni, hogy ezek hatásosak legyenek, és tagállamokat támogatni kell abban, hogy, hogy hatékonyabbá tegyék a szolgálataikat. Például szemináriumokra gondolok itt, vagy az úgynevezett tehát a háromoldalú egyeztetéseknek a, a nevelő célzatára, vagy tájékoztató célzatára. A tagállamokat meg kell győzni arról, hogy az egyszerűsítés nagy előnyökkel jár, és a hosszú távú öm, hosszú távú szankciókra kell ráállni, vagy ezeket kell éreztetni a tagállamokkal akkor, hogyha nem jól, nem jó szabályokat vezetnek be. Még akkor is, hogyha nem rögtön, de hosszú távon további auditok, pénzügyi korrekciók, hosszú távú következmények merülhetnek fel eh, a hibák esetén, az nyilván segít eh, megfelelő irányba terelni a dolgokat. Köszönöm szépen a biztos úrnak. Markus Piper következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos mennem kell, mert a regionális bizottságban szavaznak a saját jelentésemről, de mégis Szeretnék föltenni egy kérdést. Először is nagy hatással van rám az, hogy milyen alacsony hibahatárral dolgoznak a biztos úr területén, tehát a programokat tényleg alacsony hibahatárral sikerül megvalósítani, úgyhogy ami a jogi folyamatokat illeti, úgy tűnik, hogy nagyon jól folynak a dolgok. De hát akkor koncentráljunk arra, ami nem működik. Ha a tagállamok eset 86 eh, százalékában merül ez fel, akkor ellent mondanék Kájer eh, úrnak. A szerződés szerint az Európai bizottság felelős azért, hogy a tagállamokban megfelelően folyanak a dolgok. Most csak annyit mondani, hogy eh, hát ezt rosszul csináljátok, és, és itt vagy ott javulni, javítani kell, hát ez nem elegendő, vagy nem jó. Ön bizonyos javaslatokat tett, szeminárium, stb. De ez a 86 százalék, ez elfogadhatatlan az eddigi hibákat figyelembe véve, és itt az Európai Bizottság is felelős. Második pont, hogyha jogilag minden jól működik, fölmerül a kérdés, mit értünk el? Az szociális alappénzek ezek száz százalékban képzésre, illetve foglalkoztatási témákra kell, hogy forduljanak. Spanyolországban, Görögországban került felhasználásra ezeknek a pénzeknek a nagy része, és ezekben az országban globális összehasonlításban a legnagyobb a munkanélküliség. Tehát jogilag jól működik a dolog, de tartalmilag azért mégiscsak furcsa ez, az ezen típusú politikának az eredményei mégiscsak aggasztóak. Az Európai Bizottság kritizálja a tagállamokat, Németországot, Ausztriát, Hollandiát, ott kritizálják a, a, családpolitikát és más témákat, holott ezekben az országban kiváló, tehát nem olyan magas, a, nem olyan magas az ifjúsági munkanélküliség, fiatalok közötti munkanélküliség, de azokban az országokban, ahol katasztrófa van, eh, ahol, ahol nagyon sok fiatal munkanélküli, eh, ott eh, bizony azt mondhatjuk, hogy a politikán kudarcot vallott. Úgyhogy kérdezem, hogy milyen jelzőszámok mentén fogják az ifjúsági munkanélküliséget javítani, csökkenteni, hogy fogják a pénzt célzottan felhasználni az adott országokban. Egy dolog a szabályoknak megfelelő a szabályos végrehajtás, de aztán az output a másik kérdés. Úgyhogy jó, tá, hálásak lennénk új javaslatokért. Lenne egy, nekem is egy ötletem, de lehet, hogy ezt már csinálják. A legjobbaktól kellene tanulni. Van-e olyan európai benchmark, ahol az alacsony ifjúsági munkanélküliséggel rendelkező régiókat modellként veszik, és azokban a régiókban, ahol nem jól működnek a dolgok, ott példának tekintik, és igyekeznek e felé orientálódni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Péper úr. Mivel önnek is el kell menni, úgyhogy ezért rögtön megadom a szót a biztos úrnak. Piper úr, köszönöm szépen a kérdését. Természetesen mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy javítsuk az eredményeket, és ezért külön figyelmet fordítunk például azokra az országokra, ahol a legnehezebb, legbonyolultabb a helyzet, ahol a legnagyobb problémákkal küzdenek, és az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy javítsa a végrehajtást, illetve az alapok felhasználásának a szabályosságát. Ez nagyon fókuszált, célirányzott. sokszínűséggel nézünk szembe, akár egy országon belül is régiónként változhat a végrehajtás, és ezért nagyon célzott megközelítésre van szükség. A kérdésének a második része részére térnék rá. Nagyon fontos felmutatni azt, hogy nem csak a végrehajtás szabályossága jó és, és megfelelő, hanem ennek az ez, ez által elért eredmények is. Most azonban egy példa nélküli gazdasági és pénzügyi válságban vagyunk az Európai Unióban, tehát ez egy olyan válság, amely az elmúlt két évben a, nagyon is eltért a monetáris, illetve tehát a valuta unió mainstream politikájától, és nagyon-nagyon megnövekedett a munkanélküliség a problémás országokban, és ez nyilván összefüggött a megszorítási intézkedésekkel is, amelyekre vég, sor került ezekben az országokban. Kiváló volt az alapnak a, az eredményessége, amellett, hogy nagy nehézségek vannak mindenféle válságban, sikerült növelni a végrehajtás sebességét, erre nagy szükség volt, főleg Görögországban. Görögországban is, ahol a helyzet kifejezetten nehéz volt, a folyamatosan változott kormányok, változó kormányokkal és miniszterekkel sikerült szorosan együttműködni új projektek indításában, és abban, hogy a szociális alapot a lehető legjobban használjuk fel. Ez is felmutatja azt, hogy mindemellett, ahogy a szociális alap, mint ahogy az összes strukturális alap bizonyos mértékben hát kötött, de a válságban mégis sikerült rugalmasan reagálni. Egy új kezdeményezést indítottunk az elszalasztott lehetőségek kell kapcsolatban, és a strukturális alapoknak egy részét olyan programokra fordítottuk, ahol az ifjúság, tehát a fiatalok, munkanélkül fiatalok gyorsabban és könnyebben jutnak támogatáshoz ahhoz, hogy munkahelyet, munkahelyet találjanak. Ez olyan országokban is, mint Olaszország vagy Spanyolország, Szlovákiában, Írországban, Görögországban előrelépéshez vezetett összességében 10 milliárd eurót mobilizáltunk, és ez fél millió, fél millió fiatal munkanélkülinek adott lehetőséget. Persze tudjuk, hogy ennél sokkal több munkanélküli van, de az Európai Bizottság éppen ezért új ifjúsági munkanélkül, ifjúsági foglalkoztatási csomaggal fog a parketre lépni. Köszönöm szépen, biztos úr. Egy, egy elégedette a, a válaszsal, vagy rendben, akkor Jean-Pierre Ódi. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm, hogy ilyen nagy figyelmet fordít a KONT eh, bizottságnak. A a számbevőszék tehát elkészített tette a, az elemzését, 180 kifizetést vizsgált meg. Kérdezem, hogy ezek közül mennyi jutott az önök szolgálatai alá, illetve mennyi pénzt képvisel ez a, ezek az utalások, mennyi pénzt képviselnek. Tehát csak 180 tranzakciót vizsgált meg a számbevőszék, ezt nem tartom túl soknak, nem tartom, hogy nem gondolom, hogy ez megfelelően megalapozná a véleményt. Ezek közül azonban mennyi pénzt képvisel az, ami az önök szolgálat alá tartozik? Nos, azok a hatóságok, amelyeket ellenőriztek, itt inkább a számvevőszékhez fordulok, itt technikai szempontból vizsgálták meg ezeket a hatóságokat. Kérdezem, hogy ezeknek a függetlensége megkérdőjelezhetetlen-e? Nagyon fontos megvizsgálni, hogy ezek a hatóságok valóban e, függetlenek-e, kivezeti őket, e, e, hogyan nevezik ki a tisztviselőket, akik itt dolgoznak. Meg vagyok győződve arról, hogy ezek a hatóságok a tagállami minisztériumok alá tartoznak, és ezért nem tartom őket teljes mértékben függetlennek. Végső, az utolsó megjegyzésem pedig a megosztott igazgatással vagy vezetéssel kapcsolatban. Ön egy olyan témáért felel, amely közös felelősség alá tartozik. Örülök annak, hogy ilyen őszinte ön is elmondta, hogy nagyon sok hiba a tagállamokból, tagállamokra vezethető vissza. Úgyhogy meg kellene gondolni azt, hogy nem kellene megszüntetni ezt a közös felelősségvállalást, vagy közös igazgatást. Hogyan Igaz, hogy az Európai Bizottság felel a szerződés betartásáért, de ez a közös alapkezelés, ez mégiscsak megkérdőjelezhető. Mennyibe kerül ez a közös kezelés, ez, mennyi, ez valóban megéri-e? Nagyon sok a hiba, nagyon nagy lehetőségek merülnek föl csalásra. 8 milliárd euróról van szó, amely amely nem megfelelő felhasználásra került. Itt több millió hiányzik, amelyet nem tudnak kifizetni, hiányoznak a, a, számlák, nem megfelelően nyújtottak be a számlákat, nem megfelelő számlákat nyújtottak be. Ez tényleg szégyenletes, nem képesek megszervezni ezt az alapkezelést. A nagyon sok hiba merült föl, tehát ezért kérdőjelezem meg ezt a közös alapkezelést, hogy ez valóban jó-e. Azt gondolom, hogy a, nem, a nemzeti parlamenti képviselőkkel kellene vitát folytatni. Ők ellenőrzik a nemzeti kormányokat, mi az Európai Bizottságot ellenőrizzük, tehát a parlamenti képviselőkkel kellene vitázni erről a témáról, és meg kellene szüntetni ezt a ezt a közös kezelést, mert minden kormány ugye a saját pénzét akarja visszakapni, és tulajdonképpen csak arra koncentrálnak, hogy, hogy, hogy visszafoljon a pénz a nemzeti költségvetésbe. Tehát a saját Európai Uniós pénzügyi kezelést kellene választani. Szemete úrnak is feltettem ezt a kérdést, azt mondta, hogy de nincsen elég tisztviselő, ehhez nincsen megfelelő háttér. Most, hogyha ezt a közös pénzügyi kezelést megszüntetjük, akkor szerintem európai szinten összességében olcsóbb lenne, hogyha csak az Európai Unió végezné ezt a feladatot. Kérdezem, hogy ön mit, eh, mit gondol ezzel kapcsolatban? Ön eh, egy olyan eh, témát vezet, amely teljes mértékben megosztott felelősség alá tartozik. Mit gondol arról, hogyha az európai alapokat központosított kezelés alá vonnánk? Um, first about... Ódi úr, először nézzük akkor a minta reprezentativitását. Úgy gondolom, hogy Ebben a kérdésben a könyvvizsgálói szakma tudására és eredményeire kell támaszkodnom, és ők azt mondták, hogy a használt minta megfelelő, és én nekem nem kellene megkérdőjeleznem a minta reprezentativitását, ez alapvetően matematikai kérdés. Úgy gondolom, hogy bíznunk kellene abban, hogy a minta összetétele és maga a végezi gyakorlat az megfelelő volt. Ami az igazgatást és a tagállamok szerepét, hatóságaik szerepét illeti. Először is úgy gondolom, hogy ez elsősorban politikai választás. Alapvetően politikai döntés volt, de van oka annak, hogy ezt az irányt tartsuk és fenntartsuk. Vannak nyilvánvalóan kihívások mindkét oldalon, ezt nem tagadom ebben a felállásban. De mégis a, a közös igazgatás elve ahhoz kapcsolódik, hogy a különböző régiók és tagállamok fejlesztési stratégiája legyen független, saját stratégiát dolgozzanak ki, a bizottság és az Európai Unió általában pedig támogató szerepet töltsön be. Természetesen alapvetően ahhoz kell hozzájárulnia ehhez, hogy a pénzügyi igazgatás szempontjából a teljesítményt javítsuk, és közelítsenek egymáshoz a régiók. Azt láttuk azonban a tapasztalat alapján, hogy ez valóban meg is történik még ha további feladataink is vannak, akkor is úgy gondolom, hogy reménykeltő ez a rendszer. Lássuk persze azt is, hogy nagyon sok régió van. Sok olyan, amely végül is kikerül a kohéziós kategóriából. Ebben az esetben pedig csak magukra támaszkodhatnak, és a korábbi EU intézmények együttműködésére, saját hatóságaikra, ügynökségeikre, amelyekkel olyan gyakorlatokat alakítottak már ki, amely megfelel a nemzetközi mm, formáknak. Úgy gondolom, hogy a politikai választás racionálisan alátámasztható, és a szubszidiaritás elvén kívül más elvekkel is. Köszönöm szépen. Hozzá kívánod, úr, megint szólni? Nem jól fejeztem ki magam a kifizetések számával kapcsolatban, amit ellenőrzött a szemvevőszék. Összességében hány kifizetésről került? 100 millió, 1 milliárd, illetve hány kifizetésre került? 1000, 2000, 1 millió, mennyi, mennyi ez a kifizetés, amiért ön felel? Mennyi számú? Yep, um, the general um, director general will. A főigazgató úr fog válaszolni erre a technikai jellegű kérdésre. Ezt nyilván megengedjük, hiszen nagyon pontos választ várunk, a lehető legpontosabbat. Kérem. Talán csalódást fogok okozni önnek, de nem hiszem, hogy több százezer lenne, lehet ezzel, hogy a nyakamat a bitó alá teszem, de ezres nagyságrendű alapvetően előfinanszírozásra, majd finanszírozásra összpontosuló mintavétel volt ez a projekt kiterjedésével párhuzamosan. Ha gondolja, azonban utána nézek, és a biztos úr együttműködésével konkrét választ adunk a pontos adatokról, de ezres nagyságrendről beszélünk, és nem többről. Jó. Biztos úr hozzá kíván? Nem. Akkor köszönjük. Nézzük a következő. Inge Kriszle kolléganő. Köszönöm szépen. Először szeretnék én is az éves tevékenység jelentésért köszönetet mondani. Nagyon kompakt formában adja az információt, nem kell hosszasan keresgélni belőle. A beszámolóból látszik, hogy 2006 ig még egy 2 milliárd eurós többlet van, ami a szakasz lezárásához képest nagyon hosszú. A kérdésem az az, hogy a 2012-es év végén hány olyan program van, amelyet az első periódusig, tehát 11 végéig még nem lehetett lezárni. És talán elmondaná, hogy 11 óta mi történt ezekkel. Másik kérdés, hogy mi véleménye szerint biztos úr a késlekedésnek a fő oka. Ahogy látom, hogy egyre több időbe telik lehívni a pénzt, pedig a projektek elején és végén is, tehát mindig hiány, hiányzik a pénz, mindig szükség van rá. Ez az első kérdés komplexumom. A második összetett kérdésem Görögországra vonatkozik, amelyet most alacsony kockázatú országnak eh, soroltak be. Mm, Mintegy 57 milliós eurót eh, használtak a legutóbbi időszakban meg. Hogy ítéli meg biztos úr a válságkezelést? Az én benyomásom az, hogy tulajdonképpen jó irányban haladnak a dolgok, de az ön véleménye mi a görög igazgatás teljesítményéről. Köszönöm szépen, Grészle asszony. Biztos úr? Kreszle asszony, hogyha megengedi, akkor a görög kérdéssel kezdeném, már csak azért is, mert részben érintettük már és azért, mert valóban abból a szempontból, amit említ, az igazgatási képességek szempontjából továbbra is kihívás marad. A görög program A szociális alapok programjának egyik célja az volt, hogy reform valósuljon meg Szorosan együtt kellett működjünk a hatóságokkal, az egymást követő miniszterekkel. Csak így lehetett megfelelő irányba, megfelelő tempóba terelni az eseményeket. Papadimos úr, a korábbi miniszter elnök úr itt járt, és akkor én magam is felhívtam a figyelmét erre a programra. Nem csak a program miatt önmagáért, hanem azért, mert ennek sokkal szélesebb kihatása van az igazgatás teljesítő képességére. Talán azt hozzáfűzném, hogy Görögországban nem csak önmagunkra tudunk támaszkodni, saját szolgálatainkra és saját megközelítésünkre, hanem, mint ön is tudja, már több mint egy éve egy munkacsoport dolgozik ott. Szorosan együttműködik ennek a, ez a munkacsoport, az ügynökségeink és a görög hatóságok abban, hogy minden szempontból javítsunk a teljesítményt, mennyiségi, de minőségi szempontból egyaránt. Ha a kérdésére válaszolok, a válasz, és azt kérdezni, hogy el, teljesen elégedett vagyok-e, a válaszom nem, de az is igaz, hogy nagyon bonyolult a helyzet ott. Ami a kérdésének első felét, vagy első kérdését illeti, a programok lezárását, a 2002 2006 os időszakot. Nos, nem szükséges azt hangsúlyoznom, hogy ez egy hosszabb eljárás, és alapvetően azért, mert a bizottság a programot csak akkor zárhat le, hogyha az teljesen kielégítő, és nem lát anyagi kockázatot, materiális kockázatot. Az, hogy erről teljesen meggyőződjünk, időbe telik. De hogyha az aktuális számokat kérdezi, 154 programot zárt le főigazgatóságunk, Itt az ellenőrző eljárás is már lezárult a tagállamokkal. Ez, a, ez egyértelműen a több. Összesen 85 program maradt nyitva a 239-ből, ez volt az összprogramszám. Köszönöm szépen. Van még egy kérdés, ingyek részlenek, újra megadom a szót. Tehát a programok kétharmadát lezártuk, az egyharmada még mindig nyitva áll, úgy nagyjából. Mi az oka ennek? Nem normális szerintem, hogy 5-6 évvel szinte a legutóbbi pénzügyi keret után a pénzügyi keretekkel is nagyon sokat foglalkoztunk. Valami nem stimmel akkor. Ön szerint mi a magyarázata? Milyen, mi ez a jelenség, ami ezt befolyásolja? Miről van itt szó? Kriszle asszony, ami ami időbe telik, az az információ begyűjtése. Ugyanakkor az összes jogi eljárásnak, szabálynak meg kell felelni a tagállamokban is. Sajnos ez az, ami ehhez a képhez vezetett. Persze osztom azt, hogy ez nagyon hosszú idő, de sajnos ez adódik abból, hogy milyen gyorsasággal kapjuk meg a tagállamokból az információt. Persze szeretnénk eh, elkerülni a túl gyors következtetés lezárás vagy programbezárás kockázatát, különösen akkor, hogyha nem győződünk meg minden részletről. Krészle asszony, ha jól látom, megint rákérdezne valamire, és aztán utána Gájár úrnak adom meg a szót. Amit az elemzésben em, hibaként említett, és Geyer kollega, kollega is rátért erre, tehát a nemzeti szabályok megsértése, ez nem abból adódik-e, hogy annál a kérdésnél, hogy mit lehet támogatni, a tagállamokra hagytuk ennek a kérdésnek a megválaszolását az Európai Uniónak nem kellene vajon keményebb, vagy, vagy saját magának meghatározni a szabályokat, és akkor a hiba arány más lenne az új programoknál is. Nem más mondja meg, hogy mi az, ami támogatandó. Ez az első megjegyzés. A második pedig, amit Pibe kollega is említett, az eredmények hiányossága. Azért költünk, hogy elköltsük a pénzt, vagy azért költünk, hogy problémát oldjunk meg. Én ezt utóbbit szeretném. Még mindig nem értem pontosan, hogy mi a véleménye az eredményekről. Milyen eredményekről számolhatunk be azt követően, hogy ezeket a pénzeket elköltöttük? Biztos úr? Nagyon nehéz kérdések, de ha egy dolgot még a biztos úr válasza előtt közbevethetnénk. Megkérdezem, hogy mi az, amiben mi segíthetünk. Krészle és elnök úr, ezek abszolút lényeges kérdések. Szükségesek ahhoz, hogy megítéljük a számokat. Az elemzésből adódó számoknál azt is tisztáznunk kell, hogy hogyan lehetne például a jogosultság kérdését tisztázni. Miért a tagállamok határozhatják meg a jogosultságot? Én eh, úgy gondolom, hogy ez a gazdasági és, eh, és társadalmi valóságtól függ. Hogyha nem hagyunk eh, egész meg, nagy teret, akkor tulajdonképpen célirányosra tesszük a forrásokat. Hogyha pedig ezt akarnánk, akkor persze a szabályok egy részét, a jogosultság kérdését is a helyi körülményeknek és feltételeknek megfelelően kell alakítani. Emiatt van ez a konkrét definíció. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden tökéletes lesz rögtön egyik napról a másikra, hiszen gyakran, ahogy láttuk, a tagállamok a saját gyakorlatuk alapján tanulnak abból, hogy a jogosultságokat, a, tám- a támogatásra érdemes területeket hogyan határozzák meg. De úgy gondolom, hogy az egyszerűsítés itt is segítene. De ösztönöznünk kell a tagállamokat természetesen arra, hogy egyre egyszerűbb opciókat alkalmazzanak a hibahatárok csökkentése érdekében ami az eredményeket illeti, és azt, hogy ezt hogyan értékeljük. Én magam azt javasolnám, hogy ezt a kérdést azt szerint vizsgáljuk meg, hogy a válság hogyan befolyásolta az Európai Unió gazdasági szociális fejlődését, és a 2009-es, 10-es évek eredményeképpen rengeteg munkahelyet egyszerűen megszüntettek. Ha belegondol, akkor nagyon jó, volt egy nagyon jó időszak, amikor a munka foglalkoztatási arányt a Lisszaboni stratégia különböző programjai alapján növelni lehetett, mint az életen át tartó tanulás, vagy a foglalkoztathatóság egy sor új megoldásának, az emberi mm, erőforrás, az emberi tőke erősítésével az Európai Unión. De a recesszió miatt, és a Piba úrnak adott válaszomra is eh, utaltam erre, az eurót övezet eh, bizonytalanságai miatt, de alapvetően a válság miatt sok eredményünk eh, megszűnt, eltűnt. De úgy gondolom, hogy a pénzügyi válság megoldásával bizonyos feltételek megléte mellett meg lesz az európai gazdaságnak az, Euró- az emberi tőke alapja, és ez erősítheti a, a válságból való kilábalást és a helyreállást. Ehhez azonban a pénzügyi eszközöket hatékonyan, bölcsen kell a válság idején is felhasználnunk. Ez az oka annak, hogy a bizottság ezt az új irányt eh, változtatta. az operatív programok módosításával az ifjúsági munkanélküliség célzott enyhítésével a bizottság pontosan a tagállamokat kívánja segíteni. Úgy gondolom, hogy a mostani körülmények nyilvánvalóan megnehezítik a munkaink, munkánkat. De hogyha a programok, a szociális alap eredményességét nézzük a tagállamokban, akkor az értékelés mégiscsak úgy, mondom, úgy gondolom igen pozitív lehet. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Jens Gájer. Először is a kérdés feltevéssel kapcsolatban lenne egy megjegyzésem. Támogatom, hogy bizottságunkban arról beszéljünk, hogy a jövőben mennyire lehet majd a néző látószögünket kibővíteni a performance ellenőrzés irányába. A titkárságtól azt hallottam, hogy az amerikai számvevő szék az esetek nagy többségében már csak performance auditot végez. Arra alapozva, hogy ha nem tartják be a szabályokat, akkor nem is lehet elérni a célokat. Tehát a megfelelőségi audit az részét képezi a performancia auditnak. Arra kell rákérdezni, hogy mit érünk el a pénzzel. És Piper úr, Gressle asszony, igazuk van önöknek, ugyanakkor nem lehet a bizottság személyre vetni, mert nem sikerült a problémát megszüntetni. A szociális alap nagyságának tükrében azért nem lehet ezt elvárni. Ingeborg, ugye egy kicsit túlzóan fogalmazol, mert akkor ilyen alapon kérhetnéd a, a szövetségi kancellárasszonyt, hogy duplázza meg a német befizetéseket az EU költségvetésbe, mert ugye az ifjúság körében tapasztalatú munkanélküliség tükrében ez is elképzelhető lenne nyilván. Tehát ezt így nem lehet megfogalmazni, hogy a bizottságnak kell ezt a problémát megszüntetnie egyedül. Ez nem csak a bizottság dolga. A szubszidiaritás elve, és ugye ez Németországban nagyon fontos, ugyebár, is figyelembe vendő, és a tagállamok, illetve nálunk még a tartományok is felelősek. A bizottság nem nyúlhat bele ebbe a szintbe, ennek a szintnek a menedzsmentjébe. Maguk a németek protestálnának a legjobban. Tehát ezt Piper úrnak és neked is mondom. Tehát most az európai szemeszteren belül, ugye, a bizottság valamelyes beletekinthet a tagállami költségvetésekbe, és már ezzel is nagyon sok baj van, mert ha megnézem a helyi ö, költségvetési bizottságok vitáit, akkor ezt is nagyon vitatják. Ö, Mit szólna a Német Szövetségi Köztársaság, hogyha most ugyanezt csinálnánk ezen a területen, a bizottság ezt tenni? Tehát szerintem ez így nem működik. Ennyi csak erről, de én a bizottságnak csak azt mondanám, hogy a tagállamok által adott pénzekből és a költségvetési elvek alapján a lehető legtöbbet hozza ki. Szerintem a bizottság ezen a területen ö, ugyanazt akarja, mint mi, hogy a legjobb eredményeket, a leghatékonyabb végrehajtást, tehát a performance irányába akar elmozdulni. Lenne még egy kérdésem Andor biztos úrhoz, mielőtt ezt a napi rendepontot lezárjuk. A pénzügyi eszközök tekintetében. Ugye új eszköz van most a költségvetők kezében, és amennyiben ha a költségvetők alapommal nézem ezt, akkor ennek örülni lehet, ennek az új eszköznek, hiszen a szabályok betartását jobban lehet majd ellenőrizni, ugyanakkor fenntartásaim vannak más minőségemben. Az ellenőrzés jellegére vonatkozóan. Érdekelne, Andor úr, hogy az ön területén mennyire alkalmazzák ezt az új pénzügyi eszközt, és mennyire találja ezt hatékonynak. Hát nem csak ezt az egyet, hanem a több új típusú pénzügyi eszközöket. Még egy kérdésem is lenne a számvevőszék felé. A bizottság sok szintjével én tárgyalásban vagyok, és sok helyről hallom, hogy ezek a háromoldalú egyeztetések, a számvevőszék, a bizottság plusz egy tagállami hatóság hármasságában, és azok a képzési lehetőségek, intézkedések, alkalmak, amelyek ezen belül megvalósulnak, amelyekről Andor úr is beszélt, állítólag nagyon hatékonyak eredményeket hoztak. Tehát ha a három érintett fél együtt ül le, akkor ebből valami kijön, általában ö, egységesül a módszertan, csökkenthetők a hibák, és ö, ezt mi is üdvözöljük, hiszen ennek eredményeképpen a tagállamok is jobban látják, értik majd, hogy az európai pénzek ellenőrzése hogy működik. Engem azért érdekelne, hogy a számvevőszék szempontjából önök milyennek látják ezeket a háromoldal egyeztetéseket, és látnak-e benne további bővítési potenciált? Sokféle kérdést hallottunk, biztos úr, a szó, ki, ha mennyiben kíván most egyből reflektálni a kérdésekre. Köszönöm, Gájer úr, a kérdéseket. Röviden szólnék a német kérdésről külön, ha megengedik ugyanis vannak tényleg országspecifikus ajánlások, és a munkaerő piaci politika és a részvétel kérdésére vonatkozóan több minden felmerült itt. Számomra is ezek referenciák, tehát ezeket nem vitatnám. Ami az új pénzügyi eszközöket illeti, nagyon oda figyeltünk, hogy ezeknek milyen a működése, és örülünk, hogy ezek innovatívak, mert a strukturális alapok területén már némelyiket alkalmazzák, és nagy érdeklődéssel vették őt az, ezeket az érintettek, a szabálytalanságok is felmerültek azonban. Ezek az eszközök azonban csak 2%-át teszik ki a teljes volumennek, tehát nagyon alacsony a szerepük. Ugyanakkor valóban meg kell őket vizsgálnunk olyan szempontból, hogy van-e bennük új típusú kockázat, amelyeket időben akkor nyilván el kell kerülni. Ugye a mikrofinanszírozás területén például, ha a tagállamok ezt bevezetnék, szükségesnek látnák, akkor felmerülhetnek ilyen kételyek. Tehát ez a kétszázalékos arány még nem indokolja azt, hogy negatívan nyilatkozzunk róluk, illetve hát a szabálytalanságokra vonatkozó hatásuk valószínűleg minimális, és nem térnek el a arányukban a hagyományos eszközöktől, de folyamatosan figyelemmel követjük ezeknek a működését, külön odafigyelünk ezekre nyilván. Ami a háromoldalú egyeztetést illeti, én ezt nagyon hasznosnak tartom, már a múltban is sok eredményt hozott, tisztáztunk sok kérdést ezeken de még fontosabbnak tartom őket a jövő szempontjából, mert a tagállami gyakorlat konkrét alakításának fontos fórumai ezek. A konkrét menedzsment hatékonyságának javítását szolgálják, tehát feltétlenül folytatásra érdemesre tartom őket érdemesnek tartom őket. Minden lehetséges támogatást a magam részéről megadok nekik. Ketten jelentkeztek még szóra. Ja, még maradt egy kérdés, amit a számvevőszéknek címeztek. Parancsoljon! A három oldalú egyeztetések hát nem elemeztük még külön, de emlékeztetnék arra, hogy ezek a háromoldalú ülések olyan eljárást tükröznek, amelyeket a tagállami hatóságnak kell kezdeményezni önként vizsgálatok kapcsán. Tehát Tény, hogy ez egy olyan pillanat lehetőség a tagállam számára, ahol erőforrásait egy irányba terelhetje, teheti, és az ajánlásoknak attól kezdve jobban megfelelhet. A bizottság a tagállam válaszait ilyenkor nagyon részletesen elemezi, és a háromoldalú egyeztetés azonban csak akkor merül föl, ha már a normál eljárás ról kiderült, hogy nem képes megoldani a problémákat. A háromoldalú egyeztetések megtartása előtt fontos, hogy ezeket jól előkészítsék, és valóban szükségesek legyenek. Ezt 2011-ben egyébként valóban többször használtuk már, a hatos fejezet kapcsán is, de a számbevőszék nem minden részlege vesz részt ebben az eljárásban, tehát ezt tudni kell. És ahhoz, hogy érdemben tudjunk a tagállamnak tanácsot adni, ahhoz előzetesen egy auditot kell végrehajtani, nem lehet csak úgy a levegőből lehívni ezt az eljárást. Köszönöm szépen. Igen, ez egyetértek, illetve hát respektálom a szemvőszék véleményét e kérdéssel kapcsolatban. Remélem, hogy végül is nem ellent mondunk itt egymásnak, hanem kiegészítjük egymást véleményét. Én inkább az előnyét hangsúlyoztam ennek a lehetőségnek mindig. A háromoldalú fórumok szerintem nagyon hasznosak voltak amikor rendszerszerű problémákra kellett rámutatni, a gyakorlatban mutatkozó ismétlődő problémákra, és ez egy hosszú távú befektetés, amelynek mindenképpen fennmaradó haszna van, és nem hisszük, hogy persze ez tényleg helyettesíthetné a normál eljárás valóban, ezzel egyetértek. Elnök, köszönöm szépen. Most Andreasen kolléga kapcsolat. Commissioner, um, I think it's very difficult. Köszönöm, biztos úr. Fontos, hogyha egy probléma kapcsán a szabályszerűség kerül a homloktérbe, akkor ezekről beszélünk. De ne felejtsük, hogy közben az ifjúság körébe tapasztalt a munkanélküliség 11% történelmileg legmagasabb. A válság úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság korábbi erőfeszítéseit ezen a területen mind elpárologtatta. És amit eddig ezen a területen egyébként jól befektettünk költségvetésbe, elhelyeztük, ugye támogattuk a fiatal vállalkozókat, stb. Ezt a válság elsöpörte. És lehet a bankokat, a pénzügyi pénzintézeteket felelősségre vonni, hogy nem adnak kellő hiteleket a, a tőke szegény vállalkozóknak, de azt hiszem ez csak a probléma egyik eleme. Mert a bizottsági alap politikákkal is alapvetően van valami baj. És ezt mutatják a statisztikák. Akik most mi itt ülünk, részt vettünk a 2013-as költségvetés megvitatásában, és a 7 éves költségvetési terv megvitatásában is részt veszünk, és őszintén szólva én nem akarom, hogy az adófizetők még több pénzt öljenek egy olyan politikai területbe, amely egyszerűen nem működik, nem hoz eredményeket. Most már nem megfontolásokra van szükség, hanem megoldásokra. A munkanélküliség, a fiatalok munkanélküliségének megoldására. A válságban egyelőre nem látjuk, hogy ez a terület kellően működne. Szeretném öntől hallani azt, hogy a válság kapcsán az ön politikai területén milyen eredményeket sikerült elérni. Biztos úr? Rendben, váltsunk akkor témát. Ugye eddig is beszéltünk a szociális alap célorientált, eredményorientált kezeléséről. Az új rendelet egyébként ezelőtt megnyitotta a kaput. De most akkor, ha még konkrétabban vizsgáljuk a jelenlegi válsághelyzetet, akkor Egyetértek azzal, hogy itt van miről beszélni. A fiatalok munkanélkülisége a válság első fázisában Spanyolországban hirtelen megnőtt. Miért? Mi volt ennek az oka? Ennek mennyiben oka az EU, illetve a szociális alap? Véleményem szerint az EU szerepe ebben minimális, az alapvető probléma az volt, azokban az országokban, ahol most megnőtt az a fiatalok munkanélkülisége, az, hogy korábban egy eltévesztett fejlesztés irányt követtek, különösen Spanyolországban igaz ez, a gazdasági növekedést túlzottan néhány ágazattól várták, például az építő ágazattól, az építőipartól, és kiderült, hogy ez egy buborék, és amíg persze virágzott, addig sok fiatal talált itt munkát ebben az ágazatban. Sokan még a képzési programjaikat is beáldozták a gyors munkába állás érdekében, hogy ez hogy lehetett volna jobb európai politizálással, a szociális alapokra vonatkozó jobb szabályokkal elkerülni. Szerintem sehogy tehát ebben az EU-nak minimális a szerepe, mert a probléma gyökere a tagállamban és a régióban volt, legfeljebb az mondható, hogy a helyi kormányzás kontextusához az EU bizonyos támogatást adott. Az a gazdasági irányítás, az európai szemeszter most olyan eszközök, amelyek megpróbálják a tagállamokat egy kicsit irányítani az ilyen típusú helyzetek elkerülés területén, és szerintem a jövőben az EU hozzájárulhat ahhoz, hogy ez elkerülhető legyen. Például a szakképzés modernizációjával. Lisszabonban jártam múlt héten, és egy olyan projektet láttam, ahol a szociális alapból kiváló projektet alakítottak ki, a szakképzés megújítására, a legmodernebb technológiák alkalmazásával. Hogy ez meg előzhette volna a portugál válságot? Nem. Mert még hogyha az EU pénzeket jó irányba is költötték el, ezeknek az, az aránya, mértéke összesen hasonlítható a tagállami problémák nagyságrendjével. Tehát ha nincs megfelelő környezet, akkor ez a néhány pontszerű jó projekt nem fogja feltartani azt. Tehát legfeljebb enyhíti a válságot, de nem fogja azt megoldani, megelőzni. Tehát ez egy nagyon bonyolult kérdéskör, és abban egyetértek önnel, hogy a korábbi európai politikák jobban odafigyelhettek volna arra, hogy mely készségeket kell fejleszteni, ugye a vállalkozókedvet, a nyelvtudást, amelyek most már tudjuk, hogy mennyire fontosak, és most a képzés fő sodrához tartoznak már a déli országokban is. A számítástechnikai képzés, amely horizontális tudást tanít, amely minden szakmában felhasználható. Tehát a következtetéseket levontuk, nem csak a foglalkoztatási csomag tartalmazza már ezeket, amelyeket áprilisban elfogadtunk, hanem más területeken is, és iránymutatást próbálunk most adni a tagállamoknak, vagy legalábbis párbeszédben állunk, állunk velük a, a tekintetben, hogy a jövőben milyen legyen a programozás. Köszönöm szépen, biztos úr, ez összekapcsolja a vitát Markus Piper kollega témájával, hogyha közös menedzsment, megosztott menedzsment létezik, akkor a tagállami operációs programokat ugye elkészítik, és az euroszkeptikusok azt kritizálják, hogy a pénz a gazdaság rossz ágazataiba irányul. Talán változtatna ezen az, hogyha mi döntenénk erről? Mit terveznek a következő pénzügyi időszakra? Azt támogatják, -e, hogy szigorúbb irányítás legyen ezzel kapcsolatban? Elnök úr, én mindig is támogattam a nagyobb feltétele, feltételezkötést, főleg ami a külső politikákat illeti, és az új MFF szabályozásokat tekintve több ex ante feltételhez kötést vezettünk be, különös tekintettel a beruházási prioritások figyelembevételére. Nagyon sok partnerrel egyeztettünk a tagállamokban és a régiókban, és hangsúlyoztuk ennek a fontosságát, illetve ezeknek, ezeket a beruházási prioritásokat. Úgyhogy egyértelműen támogatom ezt, úgyhogy más, egyen, más kiegyensúlyozottságot kell találnunk, mint korábban. Azt gondolom, hogy ezt megtehetjük, anélkül, hogy a megosztott menedzsmentet megkérdőjelezzük összességében. A hozzáadott érték a gazdasági kormányzás és az európai eh, szemeszter hozzáadott értékével konkrét eh, ajánlásokat eh, dolgozhatunk ki. Ja, vielen Dank. Als äh, nächste Rednerin habe ich die Inge Kressler. Inge Kressler következik. Vielen Dank. Ich muss noch mal nachfragen. Ich möchte aber vorher dem Kollegen Geier sagen, dass azt gondolom, hogy a jobb pénzköltési, better spending kezdeményezés, ez nagyon, ez nagyon jó. Évek óta ezt igyekszünk elérni, hogy a tagállamok azt a pénzt, amit rendelkezésükre bocsátunk, jobban ruházzák be. Úgyhogy ennek itt volt az ideje, hogy a tagállamok is felfedezzék ezt. Ami a pénzeket illeti, fontos bizonyítani azt, hogy ezek a pénzek tényleg értek valamit, jó eredményeket lehetett elérni ezekkel. Én ezt nem igazán látom ezeket a bizonyítékokat. Ami a globalizációs alapot illeti, hol volt a legnagyobb siker? Melyek voltak azok az egyes projektek, amelyekben rá lehet mutatni azt, hogy ez, arra, hogy ez jól, jól működött. A másik dolog a Task Force-ok -ok kérdése. Görögországban, görögországi helyzet mindegyünket foglalkoztat. Kérdezem, hogy hogyan valósul meg az együttműködés, a végrehajtás, az ESF, az Európai Szociális Alapprogramok végrehajtásával kapcsolatban. Um, first, um... Először is, ami az európai globalizációs uh, kiegészítési alapot illeti, azt gondolom, hogy hogy ez egy nagyon fontos, elengedhetetlen eszköz, amelynek hatalmas hozzáadott értéke van. A válság ellenére, amikor is nagyon sok országban összeomlott a foglalkoztatás, ez segített abban, hogy segített sok embernek olyan helyzetben, ahol nagyon sok mindenkit elbocsátottak rövid idő alatt, segített nekik új munkahelyet találni, vagy új elfoglaltságot találni, akár munkahelyet, akár vállalkozást indítottak ezek a személyek. Ami a statisztikát illeti, amit tavaly használtunk, statisztikát augusztusban, ez megmutatta, a globalizációs alapnak ezt a kapacitását igazolta. És pontosan akkor, amikor a fiskális politikának szigorúbbnak kell lennie, a tagállamoknak fegyelmezettebb módon kell fejet hajtaniuk a gazdasági és valuta unió fiskális szabályai előtt. Azt gondolom, hogy ez az alap, ez hatalmas európai hozzáadott értéket képvisel az elbocsátottaknak segít az új munkahely találásában. Annak ellenére, hogy a válság nem, nem fejeződött be decemberig, tavaly decemberig egy phasing outra került sor egy másik programban, de körülbelül 100 projekt sok tagállamban, nem minden tagállamban, de sok tagállamban felhasználta a globalizációs alap által rendelkezésre bocsátott pénzeket. A válasz a munkavállalók, illetve a hatóságok részéről, ott, ahol használták ezt az alapot, ott pozitív. Nem szabad eltitkolnom azonban azt sem, hogy voltak nehéz esetek, ahol az előkész nehézkesen ment, de ez azonban a, a támogathatósági szabályok értelmezésének különbözőségére vezethető vissza. Egy új globalizációs alapot, kigazítási alapot javasoltunk, Ami a görögországi transfereket illeti, ez mindenképpen segít a helyzet javulásában. Sikerült Achenbach úrral találkoznom, és többször is egyeztettünk. És kaptam tájékoztatást arról, hogy sikerül, milyen előrelépéseket sikerült elérni. Ami engem illet, és a szociális alap végrehajtását illeti, fenntartottuk a célirányosságot. Tehát a kormányt arra ösztönöztük, hogy a fontos reformokat vezessék be, és a figyelmet fordítsák a kormányra, illetve a releváns minisztériumokra. illetve hogy a minisztériumok és a kormány az ESA potenciáját fedezze fel és használja ki. A miniszter miniszter személye ugye többször változott, és a vezető tisztviselők személye is többször változott. Nagyon fontos azonban a következetesség fenntartása, és a know-how átadása. Az Európai Bizottság prioritásait meg kell ismertetni a, a, a kormányzattal. Azt gondolom, hogy ebben a Task Force kifejezetten segítőkész volt, és ez azonban nem standard, nem fenntartható megoldás. Az Európai Bizottság tisztviselőit, tisztviselőit nem lehet folyamatosan erre a feladatra elkülöníteni. Ez egy segítségnyújtás volt a hatóságok részére. Köszönöm szépen, biztos úr. Kreszle úr szeretne még egy kis kiegészítő kérdést feltenni. A Better Spending kezdeményezést említette Gressle asszony, Németország és Nagy-Britannia is úgy gondolják, hogy a jobb költéssel pénzt lehet megtakarítani. Önnek mi erről a véleménye? Van-e lehetőség arra, hogy egyes országokban, amelyek jobban állnak, a szociális alap kiadásait meg lehetne takarítani, és ezzel a költségvetést csökkenteni lehetne tudna erről mondani valamit? Éppen a nettó kifizetők, nettó fizetők ragaszkodnak ugye a költségvetés csökkentéséhez. Van-e értelme az ön véleménye szerint az ESA mm, mm, mm, pénzek elosztását regionális szinten megváltoztatni. Az erősebb országokból átirányítani ezeket a pénzeket a, problematikusabb országokba. Én teljes mértében támogatom a better spendinget, mondja a biztos, és azt gondolom, hogy egy más, tehát az a megközelítésünk megváltozott, és ez jobb költést eredményez, és javítottuk a, ezzel, ennek köszönhetően a szabályosságot is, és az eredményességet. Az ESA segít a tagállamoknak az eredmények elérésében. Hogy ezt most úgy tekintsük-e, mint egy módszer arra, hogy az ESZA költségvetést vagy az európai költségvetést csökkentsük. Nos, ezzel kapcsolatban eléggé kételkedem. Én azt gondolom, hogy minden tagállam nagy kihívások előtt áll a munkaerőpiacon, még azok is, amelyeknek sikerült az eredményességüket fenntartani és a foglalkoztatási szintet tartani. Sőt, a munkahelyek számát még növelni is sikerült a recesszió alatt is. A periférikus országokban a munkanélküliség egy fontos kérdés, az egyik legfontosabb kérdés, és a munkahely teremtés. A kritikus csoportokra koncentrálva, mint a fiatalok. A fiatalok közötti munkanélküliség nagyon e, egyenlőtlen, ami azonban nem egyenlőtlen, az a az, öreg, az előregedés kihívása. Minden országban koncentrálni kell erre, az idősebbek számára a munkahelyi teremtésre, a jobb eredményeket mutató országokban is sok az egyensúlytalanság a, a munkaerőpiacon, és nagyon nagy ö, ö, hiányosságok merülnek fel. A jobban teljesítő országok miniszterei, mint például von der Leyen asszonynal is egyeztettünk, és a meglévő nehézségekről, hiányosságokról, hiányosságokról beszéltünk, ebben az esetben a német munkaerőpiacon, de másútt is, ahol mindenütt ugye a demográfikus, demográfiai változások és a gazdasági kihívások hasonlóak, és szorosan összefüggnek ezek a munkaerőpiaci lehetőségekkel gyakran azt látjuk, hogy különböző hiányosságok merülnek fel, akár képesítések, képességek hiányoznak, nincs megfelelően képzett munkaerő. Ezt ágazatra, régióra le lehet bontani. Mindazonáltal én ezt mégis általános pontnak, általános kérdésnek tekintem. Az ESZA, emellett erősíthetné a mobilitás erősítését a, a erősíteni a mobilitást, a, a, a határon átnyúló projekteket, hogy kiegyenlítődjenek a, a, kiegyenlítődjön a helyzet, és nagyobb Németország városok sem mentesek ezektől a problémáktól, akár vegyük Berlint, ahol nagyon nagy számú bevándorló él. Sokat beszéltünk erről az ország specifikus ajánlásokban, jó, többet kellene eh, beruházni a humán erőforrásba, az iskolázásba, eh, megszüntetni az iskola, korai iskola elhagyók, vagy csökkenteni a korai iskola elhagyók számát. Ezek a kihívások, és hát még folytathatnám ezeket, ezek eh, azok, amelyeket az Európai Szociális Alap felhasználásával lehet megoldani. Itt egy nagyon kiegyensúlyozott megközelítést lehetne alkalmazni az ESZÁN keresztül. Igaz, hogy a kohéziós politika általánosságban prioritást kell, hogy adjon a kevésbé fejlett régióknak, ahol alacsony az átlagjövedelem, azonban mi úgy gondoljuk, és továbbra is így gondoljuk, hogy a kohéziós források elosztásán keresztül egy kiegyensúlyozottabb ezt a támogatási politikát kellene megvalósítani. Köszönöm szépen. Negyed óránk van, és hárman szeretnének még hozzászólni. Inge Kreszle, Paul Rübich és a jelentéstevő. Inge szeretett volna egy kiegészítő kérdést. A Task force kapcsolatos feladatot még mindig nem igazán látom, hogy hogyan folyik ez az együttműködés eh, Görögországgal eh, és a Görögország és a főigazgatóság között. Konkrétan ez hogy működik? Task Force-ban 30-an vannak. Ez nem, nem fogják megváltoztatni a világot Görögországban, de ez világos számomra. De milyen szerepet játszik eh, valóságban ez a Task Force az eszára ra vonatkozóan. Ez nagyon érdekel, nagyon sajnálom. Lehet, hogy a kérdésem olyan, vagy az ön válaszolja, hogy nem sikerült kihámozni ebből még. Eh, jó, eh, Rübig úrnak én rögtön megadom a szót. Köszönöm szépen, biztos úr. A munkanélküliség eh, sajnos egyre nő. Gondolkodtak-e azon, és milyen eredményességgel dolgoznak a programok a a, a, az, a, az önálló vállalkozásra való felkészítésben, hogy tehát KKV-kat alapíthassanak a munkanélkülivé vált emberek. Sikerült-e ebben eredményt elérni, sikerült-e javítani a vállalkozási klímát? Tehát a fiatalok lehet-e abban támogatni, hogy vegyék át a felelősséget a munkavállalókért, és munkahelyteremtésért sikerült-e itt ebben segítséget nyújtani. Köszönöm szépen Rübik úrnak, ez fontos aspektus, és font, nagyon jó időpontban veti fel ezt a kérdést, és én most a Baden-Württembergi látogató csoportot szeretném köz, üdvözölni. Kézművesek, vállalkozók jöttek el hozzánk. Németországban a szakképzés nagyon jó hírnevet szerzett, és ezért gondolom azt, hogy Németországban az fiatalok közötti munkanélküliség alacsonyabb, mint másutt, vajon lehetne a pénzeket jobban afelé irányítani, támogatásokat afelé irányítani, hogy, hogy, hogy, hogy, az, ő, hogy az önálló vállalkozásra ösztönözzük az embereket, vagy akár a szakmai képzésre jobb szakmát vagy képzettséget adni a fiatalok kezébe, amire lehet alapozni. Válasz, köszönöm szépen, elnök úr. E, akkor most kiegészíteném az eddigi témát a Task Force szal kapcsolatba, és aztán utána válaszolok az, a, a duális képzést illetően, illetve átadnám a szót a főigazgatónak, hogy megválaszolja a Task Force kérdését. A Task Force az nem vákumban működik, folyamatosan misszión vannak, Aténban vannak, és javaslatokat dolgoznak ki, amelyeket a javaslatokat ugye megvizsgálja a, a főigazgatóság. Ami a foglalkoztatást illeti, nagyon fontos szerepet játszanak ebben a Task Force munkatársai, mert technikai segítségnyújtási pénzt, támogatást nyújtunk Görögországnak, és ezt a Task Force készíti elő. Az egyik igazgatónk igazgatónkat kineveztük Task Force munkatársnak, aki a pénzügyi témákban számol be nekem. Ez nem jelenti azt, hogy mindenbe beleszólhatunk Görögországban, ami a kapacitást építést illeti, illetve a technikai segítségnyújtás felhasználását, ebben beleszólásunk van. Mi vagyunk a felelős végrehajtó hatóság ez, ebben a témában. Elnök úr, ami a kettős képzést, a duális képzést illeti, ezt folyamatosan támogattuk, és, és az európai szemeszter kontextusában is többször utaltunk erre. Olyan országok számára próbáltuk ezt vonzóvá tenni, ahol nincs ilyen típusú képzés és a Frankfurter Allgemeine Zeitungben volt nemrégiben egy cikk, eh, amely arra utalt, hogy az Európai Unióban hármas képzésre van szükség. Eh, munka eh, tapasztalatot is kell szerezniük az embereknek az elméleti képzés mellett, és nyelvi képzést is, nyelvi képzésben is részt kell vállalniuk, vagy venniük, mert egy európai munkaerőpiacon csak a nyelvtudással rendelkezőknek van esélyük. Több tagállam is fontosnak tartja ezt, ez a versenyképesség szempontjából elengedhetetlen. Ebben az európai pénzeket is fel lehet használni, az ESZ-t föl lehet használni, az ESZ-a tud forrást nyújtani ilyen reformokra. Új szakmai programokra, szakmai képzési, szakképzési programokra. Ami a magánvállalkozást illeti, az önfoglalkoztatást illeti, e, itt egy mikrofinanszírozási program van, amely e, ilyet fel tudunk használni. Ezt nem zártuk ki nyilván az ESZÁ-ból sem, ezt a típusú támogatást, illetve a globalizációs alap is e, és felhasználható volt erre, hogyha munkanélkülivé váltak, szeretek volna önfoglalkoztatóvá válni. Később eljutathatjuk önhöz, önökhöz az ezzel kapcsolatos tájékoztatásunkat. A mikrofinanszírozási program, ez különös tekintettel ezzel foglalkozik, és már 15 tagállamban működik. Ez kevesebb, mint két évvel ezelőtt született ez a döntés, 2010 tavaszán, illetve igen, és 2011 januárjában kezdődött a program, tehát kevesebb, mint két éve működik a program. Lehet, hogy gyorsabban is működhetne ez, de az Európai Beruházási Alappal való együttműködés keretében ezt tartottuk realisztikusnak. Több mint, több mint egy tucat tagállamban folyik már ez a program. És hogyha van rá lehetőségem, nemrégiben például Szlovéniában volt ez így, illetve előtte Lengyelországban, Megvizsgáltam ennek a működését, vagy meggyőződtem ennek a működéséről a helyszínen, és eh, ahogy ön is említette, eh, Bizonyos életciklusokban nagyon fontos ez, tehát a kifejezetten fiatal pályakezdő munkavállalók, illetve az idősebb eh, a munkaerőpiacra visszatérő munkavállalók esetében és nők számára is fontos ez, akik visszatérnek a munkaerőpiacra a gyermekvállalás után. Ez is egy olyan csoport, amelyre különös figyelmet kell fordítanunk minden tagállamban. Azt hiszem, hogy a mikrofinanszírozási eszköz, ez nagyon jó, illetve az ESZÁ-nak a képzés, vagy továbbképzési csomagja. Your statements, uh, now, uh, we... Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm a hozzászólását. Nagyon érdekes, és uh, reménykeltő volt ez a beszélgetés. Kérem, ne feledje, hogy milyen nagyra értékeljük azt, hogy uh, a költségvetés kapcsán az önhöz tartozó terület hiba rátája közel van a két százalékhoz, amit az összköltségvetésben szeretnénk elérni, de még, még mindig vannak olyan részek, amiben van dolgunk. Ön megígérte, hogy nem téved le az útról, hanem dolgozik ezen, úgyhogy köszönjük szépen. A következő pénzügyi kerettel kapcsolatos gondolatait is. Remélem, hogy együtt valóban sikerül majd a tárgyalások során megoldásra jutni. Köszönöm szépen önnek is, és Michel úrnak, a főigazgatónak. Biztos úr, reméljük hamarosan sorra kerül a közel, közeli vég, véleménycserére. Azt hiszem, magyarul ezt köszönöm neki, és hívjuk, amit ilyenkor mondunk. Okay, um, we, we take a five... Öt perces szünetet tartunk, a miniszter úr még nem érkezett ugyanis meg. 11 órakor folytatjuk. Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die unterbrochene Sitzung. Kedves kollégák, folytassuk az ülésünket, és egyben köszöntöm szívből a Cseh Köztársaság pénzügyminisztériumának miniszterhelyettesét, Matei urat. Szívből üdvözöljük Önt szakbizottságunkban. Hát biztos nem ejtem ki helyesen, de vitani, így köszöntjük Önöket csehül. Nagyon köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Az oka ennek a következő. A 2011-es évi mentesítés előadója Jens Geyer kezdeményezte, és megállapodtunk a koordinátorokkal is, mégpedig arról, hogy a kohéziós és regionális alapok együttműködésére a 2010-es költségvetés megvalósításánál ugyan szükség volt, de problémák adottak. A számvevőszék és a bizottság is jelezte ezt, de mi költségvetés ellenőrző szakbizottságként is. Erre azt kell, hogy mondjuk, hogy megvizsgáljuk, szeretnénk többet hallani róla, megtudni a mögöttes okokról, a problémákról, és természetesen arról, hogy milyen intézkedéseket hozott a cseh kormány annak érdekében, hogy ezeket a problémákat megoldja. Nos, tehát ez a mögöttes indok, amikor önhöz fordultunk írásunkban Gájer úrral. Szívből köszönöm, hogy eljött ma, üdvözlöm Önt, és egyből át is adom a szót, ha csak az előadó nem kíván néhány bevezető szót mondani. Látom, ingatja a fejét, ezzel Matei úr átadom önnek a szót, és kérem, hogy néhány bevezető gondolatot szóljon. Köszönöm. Okay. Thank you very much for the floor, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, akkor angollal kezdem, és talán a kérdéseknél akkor csere váltok a válaszolimnál. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, sajtóképviselői! Szeretnék először is köszönetet mondani és elmondani, hogy milyen nagyra értékelem az Európai Parlament Költségvetés Ellenőrző Bizottságának kérését, hogy megbeszéljük a cseh köztársaság irányítási és ellenőrzési rendszereit. Egy rövid bevezetővel kezdeném. A rendszert a jelenlegi időszak elején állítottuk fel. Szeretnék mindenkit arról biztosítani a teremben, hogy az EU alapok megfelelő költése a cseh kormánynak elsődleges prioritása volt, és mindent megteszünk azért, hogy a jövőben is megfelelő formában kerüljenek az alapforrásai elköltésre. Ezen tervezési időszak elején az ellenőrzési és irányítási rendszerek, különösen az ellenőrző hatóságok kialakítására sor került. A delegált ellenőrző szerveket a, az irányító hatóságok struktúráján belül létrehoztuk. Ezt a rendszert a külső ellenőrző cég ellenőrizte, és a vizsgálat eredményét jóváhagyta a bizottság. A rendszer szerint a módszertant és az útmutatást a pénzügyminisztérium adta, és a végrehajtás pedig a delegált ellenőrző szerveké volt. A pénzügyminisztériumban ezen időszak alatt alaposan ellenőriztük a rendszert, és a bizottsággal együtt meghatároztuk, melyek a rendszer legsúlyosabb hiányosságai. Nos, ezek egyike volt a delegált ellenőrzési szervek függetlensége. E szervek az irányító testület, az irányító hatóság alá tartoztak, és súlyos kétségek merültek így a munkájuk függetlenségével kapcsolatban. Az audit eredményét a módszertan alapján is megvizsgáltuk. 2011 végén, 12 elején egy akciótervben állapodtunk meg a bizottság illetékes főigazgatóságával, öt szempontot tárgyaltunk, három a, az ellenőrzés minőségére, a módszertanra és a, az ellenőrzés módszertanára vonatkozik, a harmadik, kettő pedig a, a, az auditáló testületek függetlenségére. a könyvvizsgálók függetlenségét a pénzügyminisztérium biztosította, más szóval az összes olyan könyvvizsgálót, akit ez év december 31-ig az ellenőrző hatóság alkalmazott, jövő évtől a pénzügyminisztérium alkalmazásába kerülnek át. Ezzel párhuzamosan a pénzügyminisztérium ellenőrzési hatóságának vezetőségével megállapodtunk az új szervezeti struktúráról is. El kell ismerjem, hogy ennek az ötlete az Európai Számvevőszéktől származik. Megállapodtunk velük arról, hogy nagyon szoros módszertani és auditálási minőséget kell biztosítanunk, melynek része a legtapasztaltabb könyvvizsgálók bevonása és rugalmas auditálási szintek bevezetése. Az akcióterv részeivel kapcsolatban, a menedzsment ellenőrzésével kapcsolatban megtárgyaltuk a könyvvizsgálat és az ellenőrzés irányítási rendszer hiányosságait, tehát a másodlagos ellenőrzés hiányosságait. A megfelelő EU alap, az EU alapok megfelelő költésének felelőssége az irányító hatóságoké, hiszen ők azok, amelyek elsősorban ezt a feladatot kapták. A koordinátorokkal, a regionális és fejlesztési miniszterrel és a bizottsági kollégákkal együtt megállapodtunk arról, hogy milyen új módszertan, egy erőteljesebb, fokozottabb módszertannal ellenőrizzük az irányító hatóságok és testületek munkáját. A szabálytalanságok kezelése volt a következő terület. Talán ez egy erőteljesen technikai jellegű ter- kérdés, és nem mennék bele a részletekbe. A szolgálatokkal és a remélhetőleg hamarosan elfogadott, elfogadásra kerülő közszolgálati törvényen megoldást találunk e terület problémáira is. Sikerül remélhetőleg azoknak a felvételét, akik az EU alapokkal foglalkoznak országunkban, átláthatóbbá és egyszerűbbé tenni. Végül pedig, bár nem utolsó sorban, hangsúlyozni kívánom azt, hogy amikor az első két kérdésről beszéltünk, akkor véleményem szerint a legfontosabb a vizsgálati rendszer vezetőjének függetlensége, és a, az EU alapokat vizsgáló auditorok függetlensége, és ezzel párhuzamosan a megfelelő politikai ellenőrző rendszerek kialakítása. Akkor, amikor a Cseh Köztársaság legutóbbi ele- eseményeiről beszélek, akkor a rendőrséggel és rendfenntartó szervekkel való együttműködést kell megemlítsem. Volt néhány olyan eset, amit a sajtó és a média úgy foglalt össze, hogy a strukturális alapok lehetséges sikkasztásainak alapja volt. Meg kell, hogy mondjam, hogy a Csehköztársaság rendőrségével e kérdések kivizsgálására együttműködtünk, és valóban néha az volt az érzésem, hogy túl gyakran kérték meg kollégáimat arra, hogy nyilatkozzanak. Nem helyes, hogy nagyon sok olyan eset van, amelyet a rendőrség kivizsgál, és ami remélhetőleg bírósági ítélettel végződik. Tehát az maga, hogy ennyi eset van, az nem jó, másrészt viszont nagyon jó az, hogy a, az igazságszolgáltatás szerveinek lehetősége, megfelelő jogköre van arra, hogy a csalásgyanús eseteket kivizsgálja. Ez talán azt is jelzi, hogy a rendszer működik, és képes arra, hogy szabálytalanságokat felfedjen. Igazából itt nem visszaélve drága idejükkel, át, befejezném, és kérdezem, vannak-e kérdések. Köszönöm szépen Miroslav Matejel úrnak, a Cseh Köztársaság pénzügyminisztériumának miniszterhelyettesének, és köszönjük, hogy itt van, köszönjük a nagyon érdekes bevezetőt. Az első a hozzászólók sorában Geyer úr, is adom a szót. Danke, Frau Präsidentin. Ja, auch ähm, aus meiner Sicht, verehrter Herr Minister Maté, herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ähm, Köszönöm szépen a szót. Äh, Ez egy úttörő szerep, amit önök itt äh, felmutattak, mert mi költségvetési ellenőrzők mindig nehéz probléma előtt állunk. Egyfelől értjük a szerződéseket, ismerjük őket, és tudjuk, hogy a bizottság felelős a költségvetés végrehajtásáért. Másfelől tudjuk, hogy a költségvetés csőszeg 80%-át közös menedzsmentben hajtja végre bizottság a tagállamokkal. És így a költségvetés jogszerűségét, szabályszerűségét egyedül a bizottságtól nem lehet elvárni. A bizottság évente beszámol főigazgatóságain keresztül a tevékenységéről. A múltban nagyon ö, fontos szerepet töltött be a regionális politika, ami tevékenységünkben, mert itt különösen nagy a megosztott menedzsmentben végrehajtott programok száma, és túl magas volt a hiba arány, és tudtuk és akartuk is, hogy a számvevő szék addig nem ad feltétel nélküli dust, amíg ez a terület nem gyógyul meg, a regionális politika. És minél jobban sikerülne most nekünk közösen a regionális politika területén, a regionális alap pénzei kapcsán csökkenteni a hibák arányát, annál jobb lenne az egész bizottsági hiba mutató és megkaphatnánk a feltétel nélküli daszt. Ezért volt számunkra fontos, tavaly is, idén is, hogy a kohéziós, a regionális politikát egy kicsit jobban megvizsgáljuk. A középtávú pénzügyi tervezés szempontjából is fontos ez, mert amikor a költségvetés tervezéséről beszélnek, akkor mindig fontos szerepet játszik a hibaarány. Egy órával ezelőtt itt arról beszéltünk, hogy most egy kollégát idézek, választóink nem hajlandók egy olyan rendszer tovább finanszírozni, amely tele van hibával. Tavaly tehát elkezdtük ezt a folyamatot, a svéd keresztény demokrata kolléga Fjellner úr volt ennek a témának a felelőse, hogy a tagállamokkal felvegye, felvéve a kapcsolatot, tisztázza ezt az ügyet, és persze nyilván a regionális politikai főigazgatóság éves jelentésével párhuzamosan, és azt ismerve elgondolkodjunk ezen. Köszönöm, hogy ön elfogadta a meghívásunkat, mert a főigazgatóság számai alapján 2011-ben a Csehköztársaság komolyan, kiemelkedően magas hibarányt produkált, és cselekvési tervet kellett elfogadni, elindítani hát ennek érdekében, hogy ez orvosolható legyen. Tehát első kérdésem így éppen ezért arra irányul, hogy lehet, hogy ez profitai képességeket igény majd, igényel majd öntől, hogy erre válaszoljon. Mit vár ettől a cselekvési programtól, az intézkedések végrehajtásától? Mennyiben fogja ez csökkenteni a hiba rátát? Akár számszerűsítve, ha lehetséges. A az Európai Bizottság szolgálatai a tagállamokkal pedig valószínű, hogy föl kéne, hogy vegyék a kapcsolatot és a párbeszédet arról, hogy a menedzsment és kontrollrendszereket általában hogyan lehetne javítani. Ön szerint, pénzügyminiszter úr, az eddigi lezajlott egyeztetések mennyiben voltak hasznosak, és a bizottsággal közösen melyek azok a területek, eh, ahol úgy látják, hogy lehetne előrelépni. Tíz percünk van csak az ülésből, és még hárman is meg akarnak szólalni. Kérem őket, hogy röviden tegyék fel a kérdéseket, hogy a válaszokra is legyen még idő. Parancsolj, Hundáta! Köszönöm szépen. Megpróbálom akkor röviden. Nem akarom elismételni ezt, hogy tényleg Csehország most mennyire rossz eredményeket ért el, és ez arra utal, úgy tűnik, hogy a pénzügyminisztériumban vannak hibák, az már mondjuk üdvözlendő, hogy cselekvési tervet indítottak el. De hát ezt ugye végre is kéne hajtani, és ezzel kapcsolatos a kérdésem. Bizottságunkban a cseh végrehajtói hatalom konkrét problémáival nem kompetenciánk foglalkozni, de mégiscsak kénytelenek vagyunk egy picit erre rákérdezni. Ön hogy érzi, mennyire jó a személyi szakmai ellátottsága az önök ellenőrző szervezetének megvan a kellő számú jól képzett ellenőr? És ezek honnan jönnek, milyen eljárás alapján választódnak ki, van-e kiírás ezekre a posztokra? Kicsit attól tartok, hogy túlzottan és kizárólag a pénzügyminisztérium a saját szakembereire hagyatkozik, és mintha nem lenne elég külsős munkatársuk. Aztán metodikai hibák lehetősége is felmerül. Megvizsgálták-e, hogy az egyes konkrét esetekben az európai gyakorlattól miért tértek el, mennyiben volt ö, célszerű a helyi szabályokat követni, csup, állni és az európaiakat figyelmen kívül hagyni. Nagy figyelemmel fogjuk követni azt, hogy a számvevő szék Csehországot a következő jelentésében hogyan említi majd meg. Reméljük, hogy nem játszik fő szerepet a jövőben Csehország. Köszönöm elnök asszony a szót. Én a pénzügyminisztérium képviselőjét magam is üdvözölöm. Örülök, hogy eljött hozzánk. Különösen azért, mert általában nem divat az, hogy központi hatóságok, minisztériumok vezetői itt megjelennek, tehát ez mindenképpen előzékeny volt tőle, hogy eljött hozzánk, de ez talán azt is mutatja, hogy ő is elismeri, hogy Csehországban problémák merültek föl, mint ahogy a számvevőszék jelentése ezt konkrétan leszögezi. Egy kérdésem lenne önhöz. Ön a polgári szolgálatról a polg, ö, szóló törvényt említette, de más törvényeket is kritizált a számvevőszék. Tudna ezekről is nekünk tájékoztatást adni? Miért említették meg ö, például a szakértők a pénzügyi ellenőrzésről szülő, szóló törvényt, és miért tartották azt hiányosnak, és a közigazgatási ö, törvényt. Az volt a megalapításuk az ellenőröknek, hogy például a biztonsági szolgálatok éves jelent jelentéseihez például nem lehetett hozzáférniük. Szeretném, ha értelmezné számomra ezt a helyzetet. Köszönöm, Piper úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, néhány apró, rövid kérdésem lenne. Ha a tagállamok a felelősek a hibákért, mint ahogy ezt gyakran mondjuk, akkor az ön szemszögéből mennyire volt segítségnyújtó, segítőkész a bizottság, hogy segítsen elkerülni ezeket a hibákat. Aztán a rendszerszerű hibák aránya milyen volt a hibák között? Ugye nem minden hiba rendszerszerű. Harmadsorban pedig, mivel magam is regionálpolitikus vagyok, az eurorégiók, lengyel, osztrák, német, cseh, közös eurorégiók témája foglalkoztat, és ebben a témában azt hallottam, hogy Prága megpróbál beleszólni ezekbe a regionális programokba, kötélhúzás folyik, a központi kormányzat között, amely megtilt dolgokat, ezek az eurorégiók pedig próbálják kiharcolni ezeket és egy kicsit így aztán kaotikus viszonyok uralkodnak. Lehet, hogy ezek a kaotikus viszonyok is részben a hibák hátterében állnak, és hibáztathatók, Nider úr. Köszönöm szépen a szót. Két gyakorlati kérdésem lenne. A pénzügyminisztérium jelentésében az áll, hogy bírósági eljárás is indulhat egyes ügyekben, és ezeknek a száma növekedni fog. De ki fizeti ezeknek a költségét? Ha tudjuk, hogy a visszafizetéseket eddig sem lehetett behajtani, vagy hát a visszajáró pénzeket. Másik kérdésem pedig, Ugye a cselekvési tervre vonatkozik, azt mondják, hogy önök elkezdtek egy intézkedés sorozatot. Önök a jövőben hogy fogják a cselekvési terv részeként pontosítani a kritériumokat, hogy a kedvezményezettek, a potenciális kedvezményezettek jobban tudhassák, hogy mivel kell számolniuk. Ha nincs több kérdés, akkor megadom most miniszter úrnak a szót. Parancsolja, Matai úr. Köszönöm. Ha megengedik, akkor most cseh nyelvre váltanék. Egyrészt azért, mert a kérdéseket is részben sejtették föl, másrészt pedig, mert ez meglehetősen szakmai terület. Igyekszem minden kérdésre válaszolni. Ha valamelyikre mégsem válaszoltam volna, akkor figyelmeztessenek. Gájer úr kérdésére. Azt mondja, hogy Csehországban a nemzeti szint és az európai szint és a számvevőszék szintje között megoszlik hát a felelősség és a hibák aránya nagyon magas volt ön szerint nálunk, illetve, hogy ebben az együttműködésben hogyan lehetne csökkenteni a hibákat, hibák számát és számszerűsítsem ezt. Hát nem tudok százalékos választ adni erre, nem tudjuk ezt így tervezni, hogy majd jövőre felennyi, és két év múlva nulla hiba lesz. Ez nyilván talán ön is megérte, hogy lehetetlen, de arról biztosítatom, hogy valamennyi intézkedés, amelyet meghoztunk, összhangban van az Európai Bizottság szakértőjének véleményével, velük egyeztettünk, valamennyi intézkedés arra irányul, hogy minimalizáljuk a hibák számát. Ennek kapcsán két dolgot külön kell választani egymástól. Van ugye egyfelől a menedzsment verifikációja, ami az adóhivatal és az irányító hatóság feladata, az ellenőrzések metodikájának kidolgozása is. E, ezt a tevékenységet részünkről egy, egy minisztériumi koordinátor felügyelő, és ezek az intézmények kialakították az ehhez a szinthez szükséges metodikát. A jövőben, ha ezt a metodikát konzekvensen alkalmazzák, biztosan csökkenthető lesz a hibák aránya. Miért? Azért merem ezt mondani, mert az első lépcsőben, ha mégsem sikerülne ezt a tudikát úgy alkalmazni, ahogy akarjuk, akkor, akkor is lesz egy második szintű ellenőrzés, amely a hibákat megtalálja, de ez nem érdeke a második szintnek. Minden szintnek az az érdeke, hogy a saját lépcsőjében a lehetséges legtöbb hibát feltárja. Eddig az ellenőrzések idén már is mutatják, hogy javult a helyzet a tavalyihoz képest. A második kérdés az volt, hogy hogyan lehetne az ellenőrzés rendszerét javítani, milyen hatása lesz ennek az általunk létrehozott cselekvési tervnek ismétlen. Ezt a részünkről egy koordinátor felügyeli, és egyébként a metodikát ez a két említett hatóság dolgozta ki közösen. A koordinátorunk információi szerint, aki minden lehetséges képzési programon és minden intézkedésben valamilyen módon részt vesz, az a helyzet, hogy a hibák száma csökken, és jövő év, áp, pontosabban idén áprilisban kiadtunk már egy tájékoztatót arról, belső tájékoztatót, hogy melyek azok a tipikus területek, arról leggyakrabban találkozunk hibákkal, és ez azóta köz tehát széles ismertségre tett szert az érintettek körében. Egy harmadik kérdés arra irányult, hogy van-e elég belső és külső szakemberünk, ellenőrünk, és hogy fenntartása van önnek a tekintetben, hogy nincs elég emberünk. Végeztünk ilyen felmérést, és a számvevőszéki jelentés, valamint a saját magunk és a bizottság által feltárt információk alapján azt mondhatjuk, hogy ha megfelelő méretű és kompetenciájú ellenőr személyzetet akarunk, akkor az outsourcing eszközét is igénybe kell vennünk valóban, hogy külső munkatársak is nagyobb arányban részt vehessenek az ellenőrzésben. Tehát már is megnöveltük a kapacitásainkat, és 2013. január 1-ével megnövelt volumenű ellenőrzéseket tud majd az új csapat végrehajtani a bizottsági elvárásoknak megfelelően. Az átmeneti időszakban Brzbahata asszony rekérdezett a régiók és a kormány együttműködésére. Nem vesszük át automatikusan ö, a szakembereket, a, az ellenőrök ö, bejutása ebbe a körbe sok ö, szűrőn keresztül lehetséges csak, és ők mindig a régiónkban ö, csoportosan, kisebb csoportokban működnek, egyeztettünk velük, a régiókkal, és valóban úgy van, hogy nem automatikus a helyi regionális szakemberek átvétele. Voltak olyan szakemberek, akik nem is akartak a gazdasági minisztériumba átmenni, bár nehezedett rájuk végül is egy ilyen irányú nyomás, mert maga a bizottság, a számvevőszék is szorgalmazta a regionális szakemberek felvételét a kormány által kialakított szakértői körbe. Másfelől pedig voltak olyan vélemények, hogy az ellenőrök Csehország reputációját elrontották már azonban ez a vita lecsendesedett, és most a nemzeti jog és az európai jog szerint történik a kiválasztás. A bevezetőmben már elmondtam, hogy a luxemburgi számvevőszékkel jó a kapcsolatunk, és mi is éppen azon vagyunk, hogy tapasztalt ellenőrökből egy metodikai részleget alakítsunk ki, a minisztériumon belül, amely felelős nem csak a szociális alap, hanem más alapok elköltéséért is. Ez eddig nem volt ismert és elterjedt gyakorlat, de ö, most a külső független szakértők mellett ö, van, lesz tehát egy belső osztály is, és egy közös útmutató kidolgozása is folyamatban van. Hogy eh, egyes esetekben miért nem vettük észre, vagy nem akartuk az európai szabályokat követni, pusztán a tagállami szabályokat alkalmaztuk, hangzott el az egyik kérdés. Nos, ennek erre mit tudok mondani? a múltban, de még most is a végrehajtó hatalom legfőbb érdeke és törekvése az, hogy a kedvezményezettek érdekeit érvényesítse. Tehát nem eleve bűnözőként tekintünk a kedvezményezettekre, megadjuk nekik a bizalmat. Most, hogy ö, a biztonsági és hírszerző szolgálat adatait miért nem adtuk ki. Hát ennek nyilvánvaló oka van. Ez bizonyos személyek személyes jogait sértheti, hogyha az ő személyük, még ha strukturális alapkedvezményezetjeiként is jelennek meg, nyilvánosságra kerül. Tehát ezt, ezt máshol sem csinálják másképp nincsen a pénzügyi ellenőröknek lehallgatási jogosítványa, tehát csak a tényekből indulhatnak ki korlátozott körben. De a biztonsági szolgálatokat is lehet ellenőrizni, ennek megvan a maga módja, egy rendőrségi szakszolgálat teszi ezt, és ez tagállami hatáskör. Ami az egyes megállapításoknak az értékelését és megítélését illeti, a következőkről van szó. Az, az, a cseh auditorok az egyes esetek megvizsgálásakor a nemzeti hatóságok gyakorlatához tartották magukat. Legyen ez a versenyhivatal, legyen az a luxemburgi számvevőszék, vagy a luxemburgi bíróság. Egyes esetekben azonban láttuk, hogy az európai hatóságok olyan megállapítást olyan megállapításra bukkantak, amely nem felelt meg ennek a gyakorlatnak. Az Európai Számvevőszék munkatársaival egyeztettem, és megállapodtunk abban, hogy jövő év elején egy koordinációs találkozót tartunk, és ezeket az ügyeket fogjuk megvizsgálni, és megpróbáljuk ezt eh, az ördögi kört, megpróbálunk ebből kitörni. A kérdés, hogy eh, ki fizet eh, a bírósági eljárásokért? Mi pénzügyminisztérium száz százalékban meg vagyunk győződve arról, bár eh, ezt sose szabad kijelenteni, de meg vagyunk győződve arról, hogy egyes esetek, amelyeket, amelyekre az Európai Unió rámutatott, ezeket a bírósági eljárás keretében ezeket nem nem támogatták, és hogyha a cseh köztársaság felelős a károkért, akkor, eh, akkor Csehországnak kell fizetnie. Ez a helyzet. Tehát egyértelmű a válasz arra, hogy ki fizet. Az egyes irányító hatóságok, vagy pedig az állami költségvetés finanszírozza ezt. A pénzügyi ellenőrzésről szóló törvény, Cseskova kérdése volt ez. a közigazgatás pénzügyi ellenőrzése és igazgatása. Nemrégiben fogadtunk el egy törvényt, illetve egy törvénymódosítást, és itt, ami a pénzügyi ellenőrzésről szóló törvényt illeti, ez egyértelműen nem beszél másról, mint a nemzeti szintű pénzügyi ellenőrzés. Csak erről van szó ebben. Egy audit hatóságot határoz meg illetékes hatóságként, amely a strukturális alapok ellenőrzéséért felel. A fő jogok és kötelezettségek az Európai Uniós másodlagos jogból adódnak. Ami a többi kérdést illeti, mi a helyzet az Európai Bizottság segítségnyújtással, a, a rendszer taprálításakor. Nos, amikor 2011-ben visszatértem a minisztériumba, akkor láttam, hogy te, abszolút hiányos a kommunikáció. Legyen szó a cseh országi kommunikáció, Csehországon belüli kommunikációról, vagy legyen szó az Európai Unióval való kommunikációról. Remélem, és meg vagyok győződve róla, hogy sikerült ezt a kommunikációt újra beindítani és hatékonyá tenni. Én úgy látom, hogy a kommunikáció 2011. szeptembere óta kifejezetten intenzív, és hozzájárul ahhoz, hogy mindkét oldal, mind mi, mind az Európai Bizottság aktuális információkkal rendelkezik a csehországi ellenőrzési rendszerről, és ennek a sajátosságairól. Na most, ami a szisztematikus csalást illeti, ennek, a, ennek a, az aránya, hát ez nagyon nehéz és spekulatív kérdés. A sajtóban sok példát lehetett látni, illetve olvasni Egyesek szerint a politika legmagasabb szintjeire is eljutok, eljutottak ezek a csalási ügyek. Hát nekem nincsenek információim erről, ezt nem tudom megítélni, nem tudom megmondani, hogy mennyire nagy vagy jelentős a szisztematikus csalás aránya. Mindazonáltal, ahogy már mondtam, szoros az együttműködésünk a, a büntetés, a bűnöldözési szervekkel, és legyen szó akár az auditról, az, vagy más grémiumok tevékenységéről, a hírszolgálatról, igyekszünk ezeket az eseteket feltárni és megoldani. Az utolsó kérdés a következő. Az egyes pályázókat hogyan tájékoztatjuk, hogyan értékeljük az egyes eseteket, és milyen módosítások, változások lesznek a módszertanban. Nos, szeretném hangsúlyozni azt, hogy a koordinátorunk a Regionális Fejlesztési Minisztérium dolgozza ki az egyes dokumentumokat, ezeket ő, hogy ő hozza nyilvánosságra, és szorosan egyetműködik a pályázókkal és kedvezményezettekkel. Minden konferencia, amelyre sor kerül, mindegyiken szó lesz az auditról is, és ezen belül projekteket fogunk bemutatni, bemutatjuk a tipikus hibákat, és így próbáljuk meg elérni azt, hogy a, a hibák arányát csökkentsük. Köszönöm szépen. Gájer úrnak van még egy rövid megjegyzése. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a miniszter úrnak a részletes tájékoztatást. Nyilván egy kicsit több időt kellett volna tervezni erre a ö, vitára. Andor ö, úrral azért mégiscsak többször van alkalmunk találkozni, de lenne még két kérdésem. Az egyik a következő. Ön részletesen elmagyarázta, hogy a cseh kormány milyen intézkedéseket hozott ezek az intézkedések vajon közvetlenül a kritika után hozták meg ezeket az intézkedéseket, vagy később? Másodszor látom a dokumentumokban, hogy három operációs programot megszakítottak, felfüggesztettek Csehországban. Melyek ezek? és a hozott intézkedések tükrében mikor várja ezeknek újraindítását. Köszönöm szépen. Máté úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Ami a cselekvési tervet illeti, az egyes intézkedésekkel kapcsolatban, itt szeretném hangsúlyozni, hogy ami az egyes intézkedéseket illeti, a bizottsággal és ez be tudja, bizottság is meg tudja erősíteni, már 2011-ben megkezdtük a vitát. Ami az ahódított illeti, szeptemberben és októberben, 2011-ben dolgoztunk ki egy rendszert, amelynek a célja az volt, hogy az ellenőrzés és menedzsment rendszer jobb, ellenőr, jobb módszerét vezessük be. 2012-ben megállapodtunk az Európai Bizottsággal abban, hogy ezt az ütemtervet formalizáljuk, akciós tervet készítünk, cselekvési tervet készítünk ebből, és ezeket az intézkedéseket bizonyos időpontig be kell vezetni. 2011 őszén kezdtük meg a régió regionális főigazgatósággal az audit elvek megtárgyalását, és itt arról volt szó, hogy hogyan lehet biztosítani az auditorok függetlenségét, és hogyan lehet javítani a minőséget. És aztán márciusban további lépések, további lépések következtek, például a közigazgatásról szóló törvény. Ezeket az intézkedéseket rögtön akkor elkezdtük vitatni, amikor eh, augusztus végén, szeptember elején elkészült a saját elemzésünk az aktuális helyzetről, és amikor már láttuk, hogy a minisztériumban és Csehországban hogyan folyik a, az audit. Ami a három felfüggesztett eh, programot illeti, egy eh, észak-nyugati programról van szó. Sajnos ezzel meg kellett várni a helyi helyhatósági választások eredményét, mert különben nem lett volna ott senki, aki illetékes a döntéshozásban. Pénzügyi eh, korrektúrákról volt ebben szó, és a véleményem szerint eh, illetve az, az információim szerint az igazgatási szerv már együttműködik a regionális tanácsi bizottsággal és az Európai Bizottsággal egyeztetnek arról, hogy ezeket a pénzügyi korrektúrákat hogyan lehet meg kifizetni, és hogyan folyik a jövőben a program. A második program a képzési és versenyképességi program. Itt a pénzügyi korrektúrákat az adóhivatal már elfogadta, és hogyha az Európai Bizottsággal sor kerül az egyeztetésre a témában, akkor azt gondolom, a legutóbbi, a múlt heti információim szerint legalábbis úgy tűnik, hogy hogy hamarosan újraindul a program. Azt gondolom, hogy a harmadik, ilyen harmadik program nem létezik, ezt nem függesztették fel. Elnézést, egy másik dologra azonban nem válaszoltam. A regionális programokba gyakran kerül sor beavatkozásra. Ez, ezzel kapcsolatban volt egy kérdés, elnézést, hogy erre nem tudtam válaszolni. Nos, nekünk más a, más a tapasztalatunk. Úgy látjuk, hogy a régiókban nagy problémák azonosítottak, főleg ami a projektek kiválasztását illeti, különös tekintettel az északnyugati programra. Most épp éppen középcsehországi program ellenőrzése folyik, vagy kiválasztása folyik. Én nem, nem én döntök a programokról, én a pénzügyminisztérium nevében szólok hozzá, sem, de semmi, sem a regionális fejlesztési minisztérium nem szeretne nem szeretné befolyásolni ezeket a programokat, ugyanis a regionális, az Európai Uniós regionális politika a, konkrétan a régiókra vonatkozik, azokra a területekre, amelyeknek szükségük van a pénzre, és itt egyetértünk a többi minisztériumbeli kollégákkal, nem tudjuk, hogy mire van szükségük a régióknak, nem mi tudjuk ezt megmondani, és ezért a régiók feladata a döntéshozás. <clears throat> és ők tudják kiválasztani a helyes programot. tehát a központ nem avatkozik be a e, választásba. Köszönöm szépen e, Matály e, úrnak, szeretnék köszönetet mondani, hogy eljött, és átfogó válaszokat adott. Köszönöm szépen. Uh, Ezzel véget is ér az ülésünk, négy órakor folytatjuk a bizottsági ülést, zárt ülést nyitunk a koordinátoroknak.